Mindenkit köszöntök. A heti négy ülésünk els, első részében, ahol a napirendünk nagyon átfogó, há, bocsánat, három ülésre kerül sor, hiszen csütörtök délután e, magánjellegű megbeszélése kerül sor megkapták a napirendet. Azt kérdezem, hogy el lehet-e fogadni a napirendet? elfogadottnak tekintem. Az elnöki bejelentések között szeretném elmondani, hogy ezt az ülést az interneten közvetítünk. Az első rész zárt ülés volt, most pedig köszöntöm az a számítógép mellett ülőket, akik minket hallgatnak. Megkaptuk az IMCO hírlapjának legutóbbi kiadását, amely a jelenlegi ülésről is és más fejleményekről is szól. Melegen ajánlom önöknek, és hogyha valaki rendszeresen szeretné ezt megkapni, akkor fel lehet iratkozni akkor a hát, hátsó oldalon feltüntetett címen fel lehet iratkozni. Már több mint ezer előfizetőnk van, és nagyon szeretnénk, hogyha 2000, a 2000-es határt is meg tudnánk ütni minél hamarabb. A dossziéjukban megkapták az előző ülések jegyzőkönyvét, a nyolcadikait és a novemberi és decemberi ülések jegyzőkönyvét. Ha bárkinek van valami megjegyzése ezekkel kapcsolatban, kérem, hogy a titkársággal közöljék ezeket. Még az ülés vége előtt, holnap ebédidőben, és ezek után elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Most pedig a mai napi rendünkre térünk rá. Örömmel köszöntöm Önök között az IMKO egy jó barátját, hiszen annak 2004-es alapítása óta tagja, Toan Menders, és akkor most megnyitjuk a jelentés vitájának más, második olvasatának vitáját a textil elnevezésekről és a textil termékek címkézéséről. A felsorolt kép, képviselők nincsenek jelen de itt van a bizottság képviselője, Zsirál úr fog a bizottság részéről felszólalni. Őt is köszöntöm. Figyelmeztetném önöket, hogy az első olvasatot 2009-2010-ben bonyolítottuk le, és a tanácssal sikerült közös álláspontot kialakítani. Manders úr el fogja mondani, hogy mi a véleménye erről. Önél szó parancsoljon. Well, Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon jól összefoglalta, lebonyolítottuk az első olvasatot, és ahogy ön is tudja, ez három irányelv kombinációja volt, a bizottság végül javasolt valamit rendeletként, amivel be tudtuk vezetni az, a jogszabályt. Egyelőre sikeres együttműködést folytattunk az árnyékeladókkal, megbeszélés történt a jelenlegi ülés előtt egy informális, ahol mindenki eljött, aminek nagyon örültem. Egyhangúságot sikerült elérnünk, megvitattuk az álláspontjainkat. A bizottsággal sikeres üléseket bonyolítottunk le, a bizottság és a parlament többé-kevésbé egyetért, de megtörténik néha, hogy az együttöntési jelentésekben a tanács nem igazán hajlandó közelíteni álláspontját a parlamenté felé. A belga elnökség megpróbálta, de nem sikerült nekik ebben a kérdésben. Azt remélem azonban, hogy az a magyar elnökség eh, majd ezt megteszi. Van néhány vitatott kérdés, mint például az jelölés kérdése. Kettős rendszert szavaztunk meg, egy kötelező rendszert eh, az importált az EU-ba importált áruk esetében, hiszen eh, számos egyéb gazdasági terület van, az Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Ausztrália, India, Kína, mindezek ugyanazt kérték az, az európai iparágaktól, és miért ne tegyük ezt, meg ezt nekik. Aztán van egy önkéntes rendszer, amely ugye önkéntes, ez érthető. A tanács tiltakozik azonban mindkét rendszer ellen, és semmiféle megoldást nem is javasoltak. Tehát folytatnunk kell a tárgyalást, és meg kell győznünk a minisztereket egyenként a, azokat, akik ezeket a fejleményeket akadályozzák. A Lisszaboni szerződés óta jelentősebb együttdöntési eljárás történik, és ennek alapján alakítottuk ki a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatok álláspontját is. Nem tudjuk összekeverni a fogyasztókat, ha erre lehetőség van, aztán az irányelvben jelentős, jelentős támogatást kaptunk a parlamenttől. Közben meg, megszavazták a Moszkadini jelentést, és jelentős többséggel tették ezt a parlamentben, de azt hallottam, hogy ezt is blokkolta, blokkolták a bizottságban korábban. Eh, de ez csak az származási országra feltüntetésére vonatkozik. Európában nem diszkriminálhatunk eh, országokat egymással szemben. Eh, szerintem azt, ha azt tüntetjük fel, hogy Made in EU az EU-ban készült, az egy előrelépés lenne. Voltak még vitatott kérdések, a, a nyelv, nyelvtől független jelölések kérdése, és ebben az volt a szép, hogy az interneten találtunk egy listát, ami a mi javaslatunk, és azt mutatja, hogy a tanács ezt nem fogadta el, bár számos dolog, dolgot már kitaláltak, csak mi nem tudtunk róla. Ez igen nagy kár. Hogyha a kollégákat érdekli, csináltam néhány másolatot, szét tudom osztani. Szeretném ezzel megmutatni, hogy ezek a jelölések már léteznek, a fogyasztók érdekében tehát miért is ne használhatnánk, meg az ipar érdekében is? Miért ne lehetne elfogadni? Vannak még más címkézési kérdések, az árnyék előadókkal megvitattuk, hogy ezek nem konkrét problémák, hiszen a játékokról szóló irányelvben ezzel foglalkoznak. Állati eredetű kérdésekre is ez történt. Ezek a legfontosabb problémák, amelyekben a tanács ellenkezést mutatott. Láttam továbbá egy időrendi tervezetet, a trialógus megkezdésére, de ezt még meg kell beszélnünk, hiszen az egyik még Strasbourgban van, és szerintem el kéne kerülnünk azt, hogy nagyon sok ülést szervezünk Strasbourgban. Tehát ebben némi változtatásra lenne szükség. És van még egy nyitott kérdés. A második olvasatot most kezdjük el, ezért nem tudunk új kérdéseket benyújtani hanem a módosítások szellemében lehet ezeket kombinálni, amelyeket már az első olvasatnál elfogadtak. Egyelőre erről van most szó. Küldtem már minisztereknek eh, leveleket, hogy meggyőzzem őket, és ami a szabadalmat illeti, a miniszterekkel együtt találhatunk majd megoldást, hiszen egyes országok ellen, ellenzik a szabadalmat, mások meg nagyon szívesen fogadnák el. Erre tehát megoldást kell találni. Ezt akartam javasolni önnek is, elnök úr. Ennek semmi köze az előttünk álló kérdéshez, de készülhetne egy saját kezdeményezésű jelentés arról, hogy miként lehet a belső piac ismereteit növelni a fogyasztók érdekében, mert itt nagy lemaradás, eh, és a belső piac nem sokat tesz a fogyasztókért. Köszönöm szépen. For, um... Köszönöm szépen. Köszönjük a megjegyzéseit az utolsó ponthoz kapcsolatban, a belső piaci aktus keretében föl lehet vetni ezeket a problémákat Van de Kampúr jelentésével együtt biztos vagyok benne, hogy szívesen fogadja a véleményét. Ami a textil neveket illeti, ami az ütemtervet illeti, második olvasatban vagyunk, körülbelül még egy hónapunk lesz, hogy ezt megfontoljuk, tehát ilyen sűrű az ütemterv. Remélem, hogy be tudjuk tartani, és kérem, hogy február 8-ig az ajánlásaikat nyújtsák be, aztán február 28-án az árnyék jelentéstevőkkel konzultálunk, március 2-án módosítóindítványok, és aztán március 22-e a következő határidőnk, és utána, ha a koordinátorok egyeztetni szeretnének a tanácssal a második olvasati szavazás előtt, az hogy ezt megtesszük-e, az attól függ, hogy megbízzák-e ezzel a koordinátorokat. Hogyha van saját kezdeményezésű jelentés, vagy, és így tovább. Minden esetre köszönöm a magyarázatot, bár a tanács nagyon sok módosító indítványunkat elfogadta, mégis nagyon sok alappontban nem értünk együtt. Úgyhogy az ön feladata igen érdekes lesz, és valószínűleg igen sok találkozóra lesz szükség a tanács és köztünk, úgyhogy remélem, és üdvözlöm a munkacsoport elnökét és a magyar elnökség képviselőjét, most már tudja, hogy mi vár rá. Jakob asszony, elnézést, nem tudtam a nevét, de üdvözöljük. Akkor az árnyék jelentős tévők, Komi asszony. Grazie, Presidente. Eh, cari colleghi, con il mio intervento vorrei innanzitutto... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is Manders úr munkáját illetően, és az árnyék jelentéstevők munkáját illetően próbálunk közös álláspontot kialakítani. A hatáskört ugyanis kiterjesztettük, de úgy érezzük, hogy mivel belevettük az eredet feltüntetést és más indikátorokat, hogy új címkézési módszert alakítsunk ki, ez nagyon fontos a fogyasztóvédelem szempontjából. Én úgy gondolom, hogy május 28-án elfogadott álláspontunk előrelépés. Többség támogat minket minden frakció részéről. Most természetesen egyeztetnünk kell a tanácssal. Még nem kaptuk meg az eredet megjelölést, illetően a tanács álláspontját, még akkor is, hogyha öt tagállam teljes mértékben támogatta a javaslatunkat. És itt nem csak kis országokról beszélek, Portugália, Románia, Litvánia, Olaszország és Franciaország, ők mind támogattak minket. Én úgy gondolom, hogy az eredet feltüntetésének a célja talán ez a legvitásabb része a jelentésnek. Itt kettős célunk van először is. Fogyasztóvédelem. Akkor legalább tudhatják pontosan, hogy hol termelnek, hol állítanak elő egy terméket. És itt nem csak a termelési lánc utolsó lépéséről van szó, ami az eredetet megadja. Más szóval. Most annak vagyunk tanulni, hogy az eredet megjelölés nem csak az utolsó lépést fogja ismertetni, hogyha egy gombot fölvarnak, vagy az utóöltéseket megteszik, mindegy, hogy nem mindegy, hogy vagy Franciaország vagy Európán kívül készülte el. Sokan, sok cég hisz az európai gazdasági rendszerben, úgyhogy a parlament szerepe a Lisszaboni szerződés után megerősített, nagyobb a döntési körünk. Fontos, hogy ezt a tanács is elismerje. És ez a magyar elnökségre vár megint itt a lehetőségük, hogy kitűnő eredményeket tüntessenek fel. És ezt várják el a fogyasztók is, hiszen tudni akarják, hogy mit is vesznek. A tanács 2005 óta blokkolja a mi javaslatunkat. Úgyhogy most itt lenne az ideje annak, hogy a lobbistákat kiiktassuk a Made in kérdésben, a feltüntetés kérdésében. Mi azt szeretnénk, hogyha a belső piac fejlődne, a Monti jelentésnek is ez volt a célja. Ezen kívül az európai gazdaságot is szeretnénk megerősíteni. A textilszektor és a turizmus az európai gazdaság két vezető motorja. Úgyhogy ez egy alapkő, meg kell védenünk ezt az iparágat. Így aztán megismételném azt, amit a rapportőr mondott, és teljes mértékben támogatom. Különösen fontos, hogy Manders úr tovább folytassa az eredet megjelölése kapcsolatot, munkánkat, hiszen ez a parlament szerepét hangsúlyozza, a parlament támogatását, mondtuk már a textilnevekkel kapcsolatban, és, és a muszkardini jelentéssel kapcsolatban is. Sok sikert, Manders úr, támogatom, és a frakcióm is köszönöm. Uh, thank you, Mrs. Comey. Köszönöm szépen, Komi asszony. Sajnálom asszony következik. Også øh, tak til dig, hr. Manders, for øh, Köszönöm szépen Tony Mandeznek és kolléganőmnek a kiváló munkát. A második olvasatban az a legfontosabb, hogy ezt érjük el, hogy a fogyasztók jobb és részletesebb tájékoztatást kapjanak a megvett textilről. Ez a legfontosabb. És én is ezt támogatom, hiszen, mert, hiszen úgy tűnne, hogy a tanács nem szívesen adná meg nekünk azokat a dolgokat, valóban e, nagyon sok technikai követel, követelményünket elfogadták, de a politikaiakat nem igazán, nem igazán adtak nekünk e, mozgásteret e, a javaslat terén, hogy a fogyasztó megtudhassa, hogy mégis mit vásárol. Tehát egyetértek elnök úr az abban, hogy ez egy alapvető kérdés, amiben nem értünk egyet, és a tanácsnak kell most engednie, akkor, hogyha az egyezményt el, kell érni, el akarjuk érni. Köszönöm szépen Tojna mendesnek a munkáját, aki nagyon hatékonyan vont be mindannyiunkat. Köszönöm. Uh, thank you, Mrs. Schaldemus. Mrs. Ruler is next. Ruler asszony következik. Köszönjük, Schaldemus asszony. Hát én rövidre tudom fogni. Manders úr próbálja meg ezt elfogadtatni, de igazából az elejétől fogva szkeptikus vagyok hiszen a tanács egy viszonylag technikai dossziéval kapcsolatban egy politikai elvárást hangsúlyoztat, úgyhogy meglátjuk, mi történik a második olvasatban. Uh, Mrs. McClarkin. McClarkin asszony, köszönöm. Én csak emlékeztetni szeretnék itt mindenkit arra, hogy a rendelet célja az az, hogy új textil termékeket, szálakat vezethessünk be a piacra, és a címkézést egyszerűbbé tegyük, ez az eredeti célja tehát ennek a rendeletnek, és ezt minél előbb meg kell tenni annak érdekében, hogy a textilpiacot előmozdítsuk, megsegítsük. E, ezért is kell megállapodást találnunk ezekben a pontokban. Az eredet megjelölés nem olyan dolog, amit mi eredetileg támogattunk volna, de egy kompromisszumra hajlunk, abban az értelemben, hogy nem kötelező, hanem mondjuk önkéntes rendszert állítunk fel, fel. Ami pedig a felülvizsgálati klauzulát eh, illeti, amely politikai szempontokat tartalmaz, ez eh, túlzott követeléseket eh, tartalmazott. Tényleg azt kellene átgondolnunk, hogy mi legyen ebbe a felülvizsgálati klauzulába, és hogy tényleg ott legyenek-e az allergén anyagok felvétele például fontos, mert az fogyasztók szempontjából fontos. Emellett a szabott konfekcionált termékek kivétele, ami megint csak érthető kezdeményezés. Sajnos nagyon messze vagyunk a tanácstól jelenlegi pozícióban. El kell fogadnunk a bizottság egyes javaslatait. Mindenképpen jó lenne előrelépni, ez a fogyasztók szempontjából is jó lenne, illetve a, a vállalkozások szempontjából is de még egyszer mondom, ne felejtsük el, hogy mi is a célja ennek az egész jogszabálynak, mi lenne a célja. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ön is és Rule úr, ő asszony is csak azt mondta el, amit én is elnökként elmondhatok, a textil ágazat munkájának elősegítése ennek a rendeletnek a fő célja. Hogy aztán politikailag hogyan tudunk más célokat elérni, nyilván majd ebben a szakbizottság dönt. De ami az eredet megjelölést eh, illeti, az egy kereskedelmi eh, dosszié, tulajdonképpen kereskedelmi téma, eh, és még ha akarjuk, sem feltétlenül lehet beleerőltetni ebbe a javaslatban az árnyék előadók tehát üljenek le, beszéljék meg a politikai céljaikat, lehet, hogy van más módja azokat elérni, például a tanács és a bizottságtól egy nyilatkozatot kicsikarni arra vonatkozóan, hogy a jövőben további munkát végzünk el a témával kapcsolatban, illetve a felülvizsgálati klauzulával kapcsolatban. Egy ilyen nyilatkozat tényleg lehet sikeres, volt már példa a múltban, a bizottság fogadott már el határidőket, ilyen lépések megtételére. Nyilván ezt a, majd az árnyék előadók megbeszélik. Azt hiszem az árnyék előadók akkor mind szót kaptak, van-e még valaki, aki beszélni akar? Ha nem, akkor Zsirál úrnak a bizottság részéről adom meg a szót, és beszélhet arról, hogy ő szerinte hogyan lehet előmozdítani ennek a, az anyagnak a sorsát, ezt a jogszabályt. Uh, Köszönöm, elnök úr! Először is elismételném a legutóbbi bizottsági véleményt a parlament módosításai után, azokat, amelyek lényegesebb kérdéseket érintenek a mi szemünkben. Ez pedig a 19-es módos, módosító a testre szabott cikkek a független jelölésben használt nyelvezet, valamint a textilből készült játékok címkézése. Mások tekintetében még megvitatjuk a megszövegezést, de ezek elfogadott módosítások elvileg, ami azt jelenti, hogy nekünk megfelelnek. Tudjuk, hogy különösen a származási országra vonatkozó módosítás, valamint a, az állatszőrből készült anyagokra vonatkozó módosítás vitatott témaköröket jelentenek a tanácsban. Ezeket támogatta a bizottság, de állunk az önök rendelkezésére, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy előidézzük, előmozdítsuk az Parlament és a tanács közötti egyetértést ezekben a rendeletekben, mivel számunkra a, az, hogy ez a rendelet felváltja a három irányelvet, ebben a nemzeti adminisztrációk, a vállalkozások és a fogyasztóknak mind nyerniük kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Zsirál úrnak. Köszöntöttük már a magyar elnökséget, ők itt lesznek következő alkalmakkal. Manders úr, vannak-e le lezáró megjegyzései, vagy bármiféle más napirendi kérdése? Thank you. Köszönöm szépen. Van egy ütemtervem, de ezt már említették, úgyhogy ezt nem kell megismételnem. Ez egyértelmű. Itt van előttem, de nem kell felolvasnom. Szeretném a meghatározott vonalat képviselni, és biztos vagyok benne, hogy megoldást fogunk találni március végére, mire szavazzunk. Néha ebben az esetben hárman kellenek a tangóhoz, és majd táncórákat veszek, hogy én is részt veszek a tangóban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Megragadnám ezt a esélyt arra, mielőtt áttérünk a következő napi rendi pontra, hogy Manders úr önszerepel a hírújságunk kezdő oldalán a mobiltelefonokkal kapcsolatos díjakkal kapcsolatban. Ön foglalkozott az elmúlt jogalkotási időszakban ezzel. Úgyhogy talán akik interneten nézik ezt az ülést, megnézhetik ezt. Rüle asszony, de most éppen nem figyel rám. Heidi. <laughs> Válasz, igen, az ütemtervel kapcsolatban és a mobiltelefonokkal kapcsolatban ugyanez a problémánk a, az érintőképernyős komputerekkel kapcsolatban a töltők problémája. Figyelembe véve a nagyon jó közbeszerzési politikai jelentéseddel kapcsolatban, a bizottság azt mondta, hogy körülbelül csütörtökön kiadják a zöld könyvüket az EU-s közbeszerzési politika modernizálásáról. Tehát kollégák várják, ez körülbelül csütörtökön lesz elérhető. És akkor majd rögtön válaszolhatunk is erre. Úgyhogy a bizottság nagyon sok mindenben felkorolt az álláspontunkat a közbeszerzéssel kapcsolatban. Igen, lenne egy megjegyzésem. A töltők standardizálásáról. Ez egy globális standard lenne, úgyhogy az egész világot megreformálhatjuk ezzel. Elnök, jó, akkor a szövet feltüntetésekbe is bevegyük ezt? Tehát jó, nagyon fontos ez is. Igen, és megint egy olyan téma következik, aminek globális hatása van ez pedig a két és három körökű járművek, illetve a kvadok jóváhagyatása és piaci felügyelete. Van de Kampur a raportőr, tájékoztasson minket. Westphal asszony, Manders Rüle asszony, és én vagyunk. Illetve Salvini úr nincs itt, meg meg néhányan, de ennyi az árnyék jelentős száma. Van nekem úr, tájékoztasson minket. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Manders úr után rajtam a sor. 2010. Hm. november 30-ától kezdve rengeteg munkát kellett végeznünk. November 30-án vitatkoztunk először erről a témáról, és azóta beszéltem az iparági és érdekelt csoporti képviselőkkel. Szeretném megköszönni először is az IMCO eh, dolgozóinak, eh, hogy részt vettek ebben a projektben. Három um, látogatást időzítettünk februárra. Összeállítottunk egy kérdéslistát is, és amelyet eljutottunk az árnyék előadóknak, vagy eljut, eljutatjuk nekik és remélem, hogy válaszokat is kapok ezekre a kérdésekre, amelyek ezen a listán szerepelnek. Hadd említsek néhány fontos dolgot. A vitának négy elemre kell koncentrálnia. Először is, hogy mi tartozik a rendelet hatáskörébe, nem igazán egyértelmű, hogy mik a kisméretű motor, motor meghajtású vagy elektromos meghajtású kvadok definíciójába. A második kérdés az, biztonsági rendelkezésekkel foglalkozik. Számos nagyon szigorú rendelkezés van, szeretnénk megvizsgálni, hogy a, vajon a biztonsági rend, berendezések nagyobb költséget állítanak-e, mint, ma, mint ma, amennyibe a járművek kerülnek. Lobbycsoportok szeretnék ezeket megváltoztatni, tompítani. Mi nem szeretnénk a tompítást, mi egyensúlyt szeretnénk elérni. A harmadik csoportban a környezetvédelmi intézkedések szerepelnek, ezek nem történnek meg túl gyorsan, és akik szeretnék felgyújtani, felgyorsítani, az, az iparági képviselők, és szerintem is fel lehet felgyorsítani a környezetvédelmi intézkedések, rendelkezések megvalósítását. A negyedik pedig a vegyes kérdések csoportja, amely az információról szól, a javításról, nem csak a kereskedőkhöz, hanem az egyéni felhasználókhoz eljutatott információkról is. Ez tehát a második eszmecserének a bevezetője. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Vanda úr, először is köszönöm, nagyon megbízható és jó volt az együttműködés önnel. Tényleg nagyon köszönöm, ez egy abszolút technikai téma. Viszonylag van jó sok kérdésem ezzel a témával kapcsolatban. A munka elején tartunk, és most még néhány kérdésre választ tudunk adni. Alapvetően lenne azonban ilyen bevezető megjegyzésem. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a motorvezetőknek a lehető legnagyobb biztonságot tudjuk biztosítani. A közúti közlekedésben a sebesültek és a halálos áldozatok száma egyre csökken, de éppen a motorbalesetek esetében a halottak száma egyfolytában nagyon magas szinten mozog, úgyhogy be kell avatkoznunk, és nagyon magas biztonsági normákat kell biztosítanunk mind a férfi, mind a női motorosoknak. Lenne néhány kérdésem az eljárás során, ez még tart egy darabig, választ kell kapnunk ezekre a kérdésekre. Először is hagy utaljak arra, hogy az ABS rendszereket illetően ez a blokkoló rendszer. Ezt azért mondom, mert a fordításban más és mást értenek az ABS rendszer alatt. Ez az egyik kérdés, amit tisztázni kell. Második kérdés. Technikai szempontból megoldható-e, hogy a mopedeket, az L1-es kategóriát, vagy az L3-as kategóriát felszerelhetjük-e ilyen ABS blokkoló rendszerrel? Harmadik kérdés. Milyen nehézségekbe ütköznének a kis szériájú előállítók, az átépítések jóváhagyása esetében. Harmadik megjegyzésem, ezt szeretném tényleg tisztázni, az úgynevezett kombinált fékrendszerek, a CBS rendszerek ugyanolyan biztonságot biztosítanak el, mint az ABS rendszerrel felszerelt motorok. Az ötödik kérdésem, amikor az ABS rendszer nagyobb biztonságot biztosít, mint a CBS, akkor nem kellene a rendeletben ezt egyértelműen kimondani? És akkor az ABS rendszereket kötelezővé tenni a CBS helyett? Ezek alapkérdések, ezeket tisztáznunk kell, és biztos vagyok benne, hogy ezek tisztázódnak is majd. Ennyit szerettem volna, és örülök a további együttműködésnek. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, Westphal asszony. Azt gondolom, hogy tényleg ezek a legfontosabb kérdései ennek a javaslatnak. Menders úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy megköszönjem a kollégáknak a kiváló együttműködést. Tudom, hogy az előadó nagy híve a motorkerékpároknak, biztos jól végzi majd a munkáját. Nos, ami a jóváhagyást, osztályozását illeti az L kategóriás járműveknek, ez egy rendkívül bonyolult rendszer, jobb lenne ezt tisztábbá tenni. És éppen ezért a frakciónk nevében is azt mondhatjuk, hogy harmonizálni kellene a környezetvédelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy kisebb kár érje a környezetet. Fontos ezen kívül, elsődlegesen fontos, a járművek és a, a motorkerékpárok és a quadok biztonsága. Én magam egyébként voltam már áldozata balesetnek, mert egy autós nem látott engem, és ebből származott a baleset. Nagyon gyakran ez egyébként előfordul, az autók vezetői általában autókat keresnek az utakon, és nem kisebb járműveket, mopedeket, kerékpárokat, amelyek sokkal kisebbek, mint az autók, gyakran nem veszik észre őket, és éppen ezért könnyebben éri ezeket a járműveket baleset. Tehát ez a városi biztonság témaköréhez is, a városi közlekedés biztonságának témaköréhez tartozik hozzá, hozzá. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság, amikor a biztonsági rendszereket tanulmányozza, GPS rendszereket is, akkor talál majd valami fajta megoldást, amely elterjeszthető. Szintén támogatjuk automata világító rendszerek elterjesztését a motorkerékpároknál. Minél biztonságosabbak lesznek ezek a járművek, annál biztonságosabb lesz használni őket. És természetesen ott van még a gyártó kérdése. Számukra is fontosabbá kell tenni, eh, bocsánat, egyszerűbbé kell tenni az újabb járművek engedélyeztetését, és egyetértek Van de Kampurral. Továbbra is ösztönöznünk kell az innovációt, minél egyszerűbb legyen újabb modelleket kibocsátani a, a gyártóknak, és így versenyben maradni a világ többi gyártójával. Én biztos vagyok abban, hogy az árnyék, előadóval, árnyék előadókkal és az előadóval együtt tudunk működni ebben a kérdésben a biztonsági kérdéseket pedig a motorkerékpárok használóinak szempontjából kell e, megvizsgálni. Köszönöm mindenkinek a bizalmat, Rula asszony. Hát én nem vezetek motort, amikor még kisgyerek voltam, akkor ültem utoljára motorom, és ahhoz a generációhoz tartozom, aki oldal kocsiban ült, amit motorhoz lehetett csatlakoztatni, akkoriban nagy divat volt ez, de azért jó, hogy én vagyok a, az árnyék jelentéstevő, és köszönet a jelentéstevőnek is, jó ö, dolgokra mutatott rá. Ön említette a költségeket természetesen, ezek nagyon fontos tényezők, de ezek külső tényezők is, például környezetszennyezés, klímaszennyezés, az erőforrásoknak a végessége, például a kőolaj végessége. Ezt mind-mind figyelembe kell vennünk, amikor a költségről beszélünk. Aztán hatáskör. Talán megkérdezhetik, hogy mi a köze a környezetvédelemhez. Hát például Hollandiában, de Stuttgartban is, ahol én származom, egyre több a motoros. Vagy e-bicikliket használók, tehát elektromos bicikliket használók száma is nő. Nem tudom, erre nem is tér ki igazából a bizottságnak a megszövegezése. Azt hiszem, hogy erről is beszélnünk kell, hogy mi tartozzon ide, és mi nem. Én azt hiszem, hogy az elektromos biciklik, amik nem mennek gyújtás nélkül, és amúgy is egy alacsony sebességkorlátozásuk van, semmi értelme ezeket a mopedekkel és a rendes motorokkal egy kategóriába venni. Egyébként azért is szükség ez, azért is szükséges, mert így legalább az innovációt is ösztönözhessük. Sem értem annak, hogy arra kényszerítsük az elektromos bicikliseket, hogy sisakot kelljen viselniük, mert akkor sokan nem fogják használni egyszerűen, akkor inkább mopeddel közlekednek majd. Tehát ezzel is foglalkoznak el. Aztán környezetvédelem kapcsolatban van egy harmadik megjegyzésem, hogyha maga az ipar azt mondja, hogy lehet váltani, gyorsan lehet váltani, és megvannak már a kidolgozott tervrajzok, akkor ne fogjuk őket vissza, a politika is kövesse őket, és azt hiszem, hogy sokkal gyorsabban kell lépnünk ebben a régióban, Európában jó példákat kell mutatnunk azért, hogy a küszöbországok is csatlakozhassanak a környezetvédőbb motorok gyártásához. Például Indiában jártam egy küldöttséggel, és ott láttuk, hogy iszonyúan sokan használnak motort, és nagyon nagy a környezeti terhelés. Pedig, hogyha a technológia fejlettebb lenne, és maga az ipar ezt mondja, hogy ez lehetséges, akkor a politikának is követnie kell ezt a tendenciát. Biztonság azt gondolom, hogy itt is alapos vitát kell folytatnunk, de hagyd tegyek egy megjegyzést. Hogyha bizonyos szolgáltatásokat nem tesznek kötelezővé, csak kiegészítővé, akkor eleve drágábbak lesznek. Hiszen, hogyha eleve beépítenék a motorokba a kötelező faktorokat, például az ABS rendszert, akkor sokkal olcsóbb lenne. Tehát, ha eleve beépítenék a gyárban. Az utolsó pont, támogatom a jelentéstevőt abban a kérdésben, hogy a szervízelést is megoldjuk, és ezzel kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kaphassanak. Tehát nagyon jó kérdései vannak, lényegre török, együtt tudunk működni. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm. Én is akkor hozzászólnék néhány szót, mint árnyék előadó. Egyébként a kollégák eh, már egy sor problémát azonosítottak. Először is eh, szeretném megköszönni Fandekamp úrnak eh, azt, hogy eh, ilyen módszeresen állt hozzá ehhez a témához, és lehetőséget biztosított számunkra, hogy szakértőkkel is beszéljünk, mert Gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy a technikai szakértő ítélete, értékítélete, illetve a, a jogalkotó ítélete az más lehet adott kérdésekben. Nyilván itt az Európai Bizottság is beleszól mindebbe fontos, hogy ne úgy beszéljünk a motorkerékpárokról, mint az, az autókról. Erről már Rule asszony beszélt vannak olyan aspektusai eh, ennek a témának, amelyek például az elektronikus meghajtású eh, motorok esetében, amelyek eh, innovatívak és innovációt jelentenek, és sok helyen megpróbálja kifejezetten bátorítani az embereket, hogy a skúterek új generációját vegyék, és azt használják ingázásra. Nyilvánvalóan a műszaki megoldások költsége és haszna e, az e, egy, e, mindig egy érdekes kérdés. Visszatérnék most a fékrendszerre. Azt gondolom, hogy konszenzus van azt illetően, hogy a drágább, komolyabb motorok vonatkozásában az ABS legyen kötelező, még az egyszerű járművek vonatkozásában egész egyszerűen nem praktikus technológiai szempontból, illetve hát a biztonsági hozzáadott érték eh, szempontjából sem előírni ezt. Ugyanakkor van egy köztes terület a legdrágább, legkomolyabb motorok és a legegyszerűbb motorok között, ahol érdemes elgondolkozni azon, hogy mit csináljunk. Eh, ott eh, nyilván egy komoly költség növekedést jelent egy ilyen fékrendszer kötelező előírása, még akkor is, hogyha tömegtermelés van. E, én egyébként az anti breaking e, szisztemek e, vitájánál is azt láttam, hogy amikor a motortechnológia fejlődik, akkor a baleseteknél kiderült, hogy nem fékeznek eléggé ahhoz, hogy ez a fékrendszer működésbe lépjen. Soha nem tudták ugyanis, hogy hogy működik ez a fékrendszer, és nem, nem bíznak az elektronikus rendszerben, hogy az majd lelassítja a járművet. Így aztán egy, egy fékezés segítő berendezésre volt szükség, amely megerősíti a fékezést, és így beindítja az ABS-t. A motoroknál pedig, mivel teljesen más a stabilitása a motornak, mint az autónak, ott a kicsúszás veszély is teljesen más, hogy néz ki. El kell gondolkozni azon, hogy az ABS rendszer működhet-e, mert a e, motorosok nincsenek hozzászokva. E, első kerék, hátsó kerék fékezés e, át kell gondolni a stabilitás szempontjából. Nem tudom, hogy a hatékonyság hogy fog alakulni, illetve a költségek is. Tudom, hogy csütörtökön egy tesztközpontba is elmennek néhányan, hogy beszéljenek szakértőkkel. Ami a kibocsátást illeti, megint csak elhangzott itt egy sor érdekes felvetés, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a tesztelési követelmények azok fontosak, egyszerűbb, egyszerűbb szerkezetekről is van szó. Tudjuk, hogy az emberek szeretik maguk bütykölni a kisebb motorjaikat, ott éppen ezért valami fajta jogszabály betartató mechanizmusra is szükség lehet, hogy az előírásokat tényleg be is tartsák. E, a Westervelle asszony említette a magas halálozást a motorbaleseteknél, e, ne felejtsük el, hogy a magas halálozás nem csak a motortechnológiának a problémája, hanem rosszul vannak kiképezve vagy képezve a e, motorvezetők, nem tudják használni a saját gépüket, nem viselnek bukósisakot és egyéb biztonsági eszközöket, de azt gondolom, hogy a motorkerékpárok biztonságát nagyobb mértékben befolyásolja az utak minősége, mint, a, mint az autókét. Itt egyrészt a láthatóság, illetve az útakadályok, az út mentén természetes vagy épített akadályok léte vagy nem léte is befolyásolja ezt. Tehát ez egy sokkal átfogóbb téma, mint azt az elején gondolhattuk. Sokféle járműről is van szó, ezért is óvnék attól, hogy egy egységes megoldást erőltessünk rá az összes ilyen járműre, tehát a közérdeket kell kiegyensúlyozni bizonyos technikai megoldásokkal. Ír, hogy írjunk elő a mérnököknek persze dolgokat, de ne a lehetetlent, e, és akkor lehet sikeres ez a javaslat. Nyilván folytatódni fog a vita. Van-e még kollega, aki nem sedó, nem árnyék előadó, és mégis hozzá akar szólni? Rojtova asszony és Martini úr. Köszönöm. Hát e, köszönöm szépen. Az előadókat szeretném megkérdezni, akik ezzel foglalkoznak, a, hogy milyen műszaki ellenőrzések e, történnek. E, tudomásom szerint nem vagyok biztos benne, hogy jól tudom, hiszen nem az én szakterületem, de úgy tűnik, hogy nincsen, a, műszaki vizsgáknak kölcsön, nincsen kölcsönös elismerése a kocsik esetében és ilyen járművek esetében is. Nagyon komplikált a rendszer. Úgy tűnik, hogy nagyon nehéz műszaki vizsgát elérni olyan helyen, ahol a járművet bejegyezték. Ugyanez volt az én problémám akkor, amikor behoztam ide a kocsimat, de a műszaki vizsgát otthon kellett elvégeztetnem, tehát nagyon komplikált a probléma, hogyha ilyen járművet külföldre viszünk. Kérem, hogy nézzék meg a műszaki vizsgák kérdését is. Uh, well, think... Rojtova asszony, azt gondolom, hogy ez a téma, eh, erről van egy bizottsági javaslat, és a Transzakbizottság foglalkozik vele, éppen most vizsgálják meg, tehát kéne, hogy ő, velük vegye fel a kapcsolatot. Van-e bárki másnak megjegyzése, kérdése? Ha nem, akkor Martino úr következik. Thank you, Mr. Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek. Rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani mind a jelentéstevőnek, mint az árnyék jelentéstevőknek. Azt hiszem, hogy az előadások és a hozzászólások összefoglalták a fő vitás kérdéseket az elkövetkezendő hónapokban. Ami a felvetett kérdéseket illeti, lenne néhány megjegyzésem. Először is. Ami a biztonságot illeti. Különösen az ABS rendszerrel kapcsolatban, de nem csak azzal kapcsolatban. Valóban a hatástanulmányt és az adatelemzéseket meg kell vizsgálnunk amikor az európai baleseteket kivizsgálják, de nem könnyű ezeket összefoglalóan elemezni. Mi mindent megpróbálunk, hogy kiegyensúlyozott legyen. Az, hogy valóban a biztonságot fokozni akarjuk, de ugyanakkor a lehető legköltségbarátabb megoldást találjunk. Egyébként mindig is észben tartjuk, hogy a mopedek, skúterek esetében hozzájárulunk ahhoz, hogy a közlekedési dugókat felszámoljuk, de ugyanakkor sajnos a kibocsátás is nő, különösen a városi területeken, ezt nyilván figyelembe kell vennünk. A második elem, amit figyelembe vettünk, hogy technológiai szempontból mi elérhető valóban. Az ABS rendszer a blokkolás gátló szempontjából a lehető legfejlettebb megoldás jelenleg, de vannak más megoldások is, amelyek szintén hasznosak lehetnek, és sokkal olcsóbbak. Tehát bizonyos kategóriák és bizonyos esetek esetében ez jobb megoldás lehet. Van egy másik megjegyzésem, a környezetvédelem. Teljes mértékben felkarultuk a nagyra törő ütemtervet, de ellentétben a gépkocsikkal vagy a teherautókkal, az emissziós jogszabályok a motorkerékpárokat illetően kicsit lemaradtak. Állandóan fejlődnek a gépkocsik és a teherautókkal kapcsolatos jogszabályok. A motorkerékpárok esetében ez kevésbé igaz. A jogalkotás már nagyon régi, ha összehasonlítjuk a személygépkocsikkal. Így aztán biztosítanunk kell, hogy fokozatosan vezessük be az elvárásokat. Végső megjegyzésem. Elnök úr, ő rámutatott, hogy nagyon sok kérdésre kell választ ez igaz is, az L kategóriában különösen a biztonság kérdése nem elég, hogy technikai megoldást találjunk, úgyhogy tartjuk a kapcsolatot a bizottság más igazgatóságaival is, például a közút közlekedésre bocsátás, a vezetői engedélyek. Ezeket mind-mind figyelembe vesztük, hogy a jóváhagyatáshoz mindent megtegyünk. Figyelembe véve a mai helyzetet, az összefüggése ezeknek a jogszabályoknak az összehangolása nagyon fontos. Elnök úr, ami a TÜV jóváhagyatást illeti, nyilván ezzel nem itt kell foglalkoznunk, és nagyon fontos a diagnosztikai rendszereknek a fejlesztése, hogy maguk a járművek lehetővé tegy, elvesztették a típus jóváhagyatást és mindenféle technikai ellenőrzést. De csak ennyit szerettem volna mondani. Tényleg nagyon figyeltünk arra, hogy biztosítsuk azt, hogy más jogszabályokkal összehangolható legyen ez az új. Vannak készülő jogszabályok, vannak olyanok, amik már elkészültek. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen Martina úrnak azt is, hogy segített a műszaki vizsgák kérdésre vonatkozó kérdésben is. Vendekemp úr, szeretné -e lezárni a vitát, vagy mondjuk el, hogy mi az időrend, beszéle vajon a látogatásokról, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném megköszönni a kollégáknak és az árnyék előadóknak a nagyon témába vágó hozzászólásokat. A dokumentumot február 20-án megvitatjuk, és akkor már egy teljesebb dokumentumot kapunk. Négy megjegyzést szeretnék tenni, az először is a biztonság kérdésével kapcsolatban amely nagyon fontos kérdés. Úgy tűnik, hogy a műszaki rendelkezéseket ki lehet terjeszteni, de a vezetők viselkedése legalább annyira fontos, mint a műszaki előírások. Február 8-án kedd délután workshop zajlik majd a motorok biztonságáról és műszaki előírásáról, és nagyon remélem, hogy az árnyék előadók el tudnak jönni, hogy részt vehessenek majd a workshop munkájában. Elnök úr, hallottunk megjegyzéseket a fékrendszerekről, amely egy nagyon összetett téma, erre majd visszatérünk, próbálunk egyensúlyt elérni, és megnézzük azt, amit a szociáldemokrata kollega is mondott. Meg kell vizsgálni, hogy milyen járműben mit szerelnek bele, és lehetőséget teremteni a kis, kis gyártásoknak is, annak érdekében, hogy tovább is, továbbra is ösztönözhessük a kis gyártásokat, ami a Külső költsége, költséget illeti, az egy nagyon nagy téma, Hollandiában is sokat vitatkoztunk róla. Engem környezetvédőként bélyegeztek meg, de de nekem nincs is autóm, nekem motorbiciklem van, és vonattal járok. Én azt hiszem, hogy nagyon jó egyensúlyt tudok itt teremteni. Valaki említette a hobbi motorkerékpárosokat eh, és az általuk teremtett eh, környezetszennyezést, valamint az elektromos kerékpárok kérdését. Ruller eh, asszony ezt kifejtette, de hogyha megnézzük a városi közlekedési dugókat, és, van, és elektromos biciklivel vagy mopeddal járunk, robogóval, az egy nagyon jó megoldás hiszen még nem igazán látjuk, hogy mekkora hatást ölel fel ez a kérdés. Elnök úr, a látogatás nem pénteken, hanem csütörtökön zajlik majd, tehát nehogy rossz napon jelenjen meg. Tehát pénteken megyünk, de hogyha két napot szeretne ott eltölteni, az, az is rendben van, de nem hiszem, hogy igazán ez a kívánsága. Most pedig hadd térjek rá Rojtevan asszony kérdésére. Felveszem a kapcsolatot a Transzakbizottsági kollégával, Koktrokorral, aki a közlekedésbiztonsági előadó. Ők nagyon sok engedélyeztetési problémával foglalkoznak, ezt majd megvizsgáljuk és megpróbálunk valamiféle holisztikus megközelítést elfogadni, amelyben a biztonság és a típus jóváhagyás ugyanazon területen marad. Ezek a megjegyzéseim egyelőre. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök Vandekamp úrnak. A szakbizottság tagjai részére hadd mondjam el, hogy ön tehát a munkadokumentumot benyújtja február 28-áig, majd a jelentéstervezetet március 28-áig lefoltik, április 13-án, 14-én megvitatjuk, határidő május 4-e, és június 15-én szavazunk. Tudom, hogy számos motorkerékpárgyártóhoz is tervezett látogatást, amelyre a képviselőket is meghívta. A látogatások résztvevői Budapesten is megtehetik e-, e-, ezeket. Aki tehát érdekel szakbizottsági tagokat, erre még lehet jelentkezni. A Környezetvédelmi és a Közlekedési Szakbizottság véleményt készít majd, a közlekedési vélemény pedig a műszaki vizsgákkal fog foglalkozni. Nagyon remélem, hogy az ő előadójuk is csatlakozni fog néhány látogatásunkhoz, és kérem, hogy adják át a meghívást. Köszönöm szépen, ezt a napi rendi pontot most lezárjuk, és folytatjuk a munkát. Köszönöm Martin úr munkáját a bizottság részéről. Most pedig a következő napi rendi pont következik. Gebhardt asszony jelentése a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról. Nagyon jó munkát végzett, számos módosítást nyújtottak be és árnyék előadói viták is zajlottak, kompromisszumokat alakítottak ki. Gebhardt asszonynak adom most meg a szót, és később az árnyék előad, előadóknak. Köszöntöm a bizottság képviselőit, aki a megvalósításért felel. Ő is lehetőséget kap majd a hozzászólásra. Itt van Hanslik asszony még, Lékegárd úr, Kamfá úr, nincs itt nem látom itt, én itt vagyok, Svensson asszony és Szalini úr nincs itt. nagyon sok uh, árnyék előadó van itt, de nem mindenki. Átadom most a szót az előadónak, Gebhardt asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kollégák. A szolgáltatási irányelv végrehajtása megmutatta, hogy a kollégák milyen szívesen vesznek részt ebben a munkában. Ez egy technikai jelentés, mégis 8 módosító indítványt kaptam. Örültem neki. Ez azt mutatja, hogy mi, mint parlament, nagy érdeklődést mutatunk ezzel a témával kapcsolatban. Az árnyék jelentős tevőknek is szeretnék köszönetet mondani, nagyon jól együttműködtek velem Természetesen néhány területen eltért a véleményünk, még politikai szempontból is, de múlt héten három fontos téma esetében kompromisszumokat sikerült megfogalmazni. Ezek nagyon fontosak. Az egyik pont, hagyj kezdjem ezzel a három kompromisszumos módosítóval, az első, a kapcsolattartók, 11-es pont, nevezetesen a szolgáltatók minősége és a kapcsolattartók. Itt nem volt nagy tartalmi eltérés, csak nagyon nagy volt a szövegezésbeni különbség, és ezért nagyon fontos volt ez a kompromisszum. Szerintem nagyon jó megfogalmazást találtunk. A liberálisok és a néppárt néhány javaslatát felkaroltuk, ezek a jövőre nézve is nagyon fontosak. Nevezetesen az egyablakos ügyintézési pontokkal kapcsolatban, hogy milyen tájékoztatást adjanak, amit a szolgáltatás irányelv ugyan nem ír elő, de nyilvánvaló, hogy szükség van erre a tagállamok szempontjából. Így például arról van szó, hogy a munkajoggal kapcsolatos információkat nyújthassák, a pénzügyi információkat, az áfával kapcsolatos információkat, ezek is nagyon fontosak, hiszen nem indulhatunk ki abból, hogy a szolgáltató elejétől fogva ismeri a tagállam jogrendszerét. Így aztán itt javítanunk kell a direktíven, azzal kapcsolatban, hogy mit ír elő az egyablakos ügyintézési pontok működésére. Bizonyos tagállamokban is ugyanis azt láttuk, hogy vannak hiányosságok, és tényleg ragaszkodunk hozzá, hogy az egyablakos ügyintézési pontok ne egyszerűen internetes portálok legyenek, igenis legyenek élő emberek mögötte, akik válaszokat tudnak adni, ne csak információt, hanem segítsenek is a formalitások ügyintézésében. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy így működjenek ezzel kapcsolatban a nyelv nagyon fontos. Itt volt egy kis vita, hogy milyen nyelveket ajánljunk. Persze nagyon jó lenne, hogyha mind a 23 nyelvet ajánlhatnánk, de természetesen ez túlterhelné a rendszert. Nyilván olyan nyelveket kell alkalmazni, amelyeket nagyon sokan értenek. exotikusabb nyelvek, mint a finn és a görög használata. Ez nem egy közkincs az Európai Unióban, inkább az angol, német, francia az Európai Unióban jellemzőbb. Különösen a határmenti pontokon azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy a szomszédos állam nyelvét is ajánlják. Például Kélben, Németországban ajánljanak franciát is, vagy Frankfurt under Oderben lengyelt is. Ez a kompromisszumos módosítóknak, amelyek a 11-es ponttal kapcsolatosak, nagyon fontos része. 12-es pont itt tovább folytatjuk az egyablakos ügyintézése kapcsolatos módosítást. Megállapítottuk, és ezt sokan mondták is, hogy túlságosan kevesen fordulnak az egyablakos ügyintézőkhöz. Jó, persze ez egy új eszköz, de nagyon sok olyan szolgáltató létezik, akiknek egyetlen fogalma sincs arról, hogy léteznek ezek a pontok. És akkor nyilván, hogy ez a bizottság és a tagállamok feladata lenne, hogy tájékoztatási kampányokat szervezzenek, hogy tudjanak róla az emberek. Van ilyen lehetőség, hogy a pontokon megkaphassák a megfelelő információkat. Véleményem szerint ezek voltak a legfontosabb pontok ebben a jelentésben. Ez, amit a szolgáltatónak nyújtani tudunk, hogy józanul éljen a lehetőséggel, azért, hogy ne hozzanak hibás döntéseket, mikor egy bizonyos tagállamban szolgáltatnak. Most nem arról van szó, hogy felszámoltunk minden jogi aktust, hanem arról, hogy egyszerűsítettük az előírásokat. Ez a második megjegyzésem. A harmadik kompromisszum, ez volt a lehető legnehezebb. Ez megmutatkozott a módosítókban is. A frakciók véleménye teljes mértékben eltért egymástól. Nevezetesen az alkalmazási terület hogy valóban a definíció problémás, vagy sem. Ennek ellenére sikerült egy elég jó kompromisszumot találnunk. Tényleg úgy van, és Hanslik asszonynak és gárt kollégának is nagyon hálás vagyok, hogy együttműködtek velem. Mind a három oldal engedett valamit, és nagyon jó kompromisszumot találtunk. Hanslik asszonynak épp az előbb mondtam, hogy az utolsó módosító javaslatát, amit utoljára benyújtott, azt is el tudom fogadni. Mindig hallok arról, hogy bizonyos tagállamokban, nem mindben, de bizonyos tagállamokban nagy a vita arról, hogy a szociális szolgáltatások nyújtásának mi a meghatározása. Ez volt a legnehezebb, de az a megfogalmazás, amit találtunk, felkarolta ezt, és szerintem ez egy nagyon pozitív megfogalmazás. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy a múlt héten ezt sikerült elérnünk. Az elején azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, de most nagyon jó, hogy ilyen technikai kérdésekben sincs vita. Ami általában véve a módosítókat illeti, sok van, nem mindegyiket fogom ismertetni. Absolut auch zustimmen kann, da gibt es keine Probleme. Mert van néhány, amit abszolút fel tudok karolni, de van azért néhány, amit kizárt dolog, hogy elfogadjak. Ezt meg is mondom mindjárt. Az első ilyen módosító Confan úrnak a 13-as módosítója. Szerintem rossz helyre kéri a módosítás, hiszen itt nem a második bekezdésről van szó, és az értékelési folyamatról, és nem a helyi és regionális hatóságok együttműködéséről. A második olyan módosítás, amit nem tudok elfogadni, ez a 22-es módosító, Karasz úré, ott már Karasz úré, nem tudom elfogadni. Ha jól látom, akkor holnap a koordinátori ülésen döntünk arról, hogy egy tanulmányt készítsünk a kölcsönös értékelés működéséről. Szerintem nem jó ötlet, hogy már eleve azt mondjuk, hogy a kölcsönös értékelés pozitív és kész. Hát a Korábban mi, mint parlament nem ezt gondoltuk, pontosan azért, mert mi ugyan azt mondtuk, hogy rendben, a tagállamok akarják ezt, de azért nagy viták voltak erről, úgyhogy ezt meg kellene még vizsgálnunk. És mi, mint parlament, mondjunk véleményt. Ezzel kapcsolatban természetesen a korrelációs táblázatok is nagyon fontosak. És nem szeretnénk ezt ebbe a jelentésbe belevenni. Hiszen még meg kell vizsgálnunk, hogy maga az értékes pozitív vagy sem. A 31-es módosító Lőkegárd úrtól ezt sem tudom elfogadni. Lőkegárd úr, arról van szó, hogy az irányelv 20. cikke második bekezdésével kapcsolatban kéri a bizottságot. Mi azt szeretnénk, hogy ne tehát a, a Lisszaboni szerződés értelmében nincs ilyen jogunk, hogy felszólítsuk a bizottságot, hiszen a bizottságnak nincs ilyen joga, hogy egy ilyen irányelvet adjon ki, egy ilyen iránymutatást, amit kér. ezért aztán, ahogy arra kéri a bizottságot, hogy iránymutatásokat adjon ki, a szolgáltatási irányelve kapcsolatban, ez nem lehetséges, és ellentmond a parlament eljárási rendjének. Malcolm, 38-as módosító. Egyszerűen nem is értettem, hogy mit kértél. Elmagyaráznád? Itt én azt írtam, hogy a szociális partnerek az egyablakos ügyintézésbe bevonandók. Te pedig azt mondod, hogy vegyük bele, hogy szociális partnereket és szakmai szervezeteket. Nem értem, mert szerintem a szociális partnerekbe beletartozik a munkadó és a munkavállaló is. Szerintem ők is szakmai szervezetek, nincs értelme ennek vagy mindenkit fel kell sorolnunk, nevesítenünk kell, nem tudom, szerintem ennek nincs értelme, de talán te még visszavonhatnád ezt a módosítódat, Malcolm. Mert így tényleg elég értelmezhetetlen. Aztán tényleg csak azokat sorolom föl, amiket nem tudok elfogadni. Äh, Morten, da gibt es noch einen Antrag, den ich nicht... Morten, a 69-es módosítód. Nem tudom elfogadni. Az elképzelés az jó, talán még megfontolhatjuk, hogy a plenáris ülésre valamit előkészítsünk, de van egy problémám vele. Én ugyan az elektronikus aláírást és azonosítást támogatom, de ha most azt beleírjuk ebbe a módosítóba, hogy a vállalkozásoknak a saját eszközeikkel kell biztosítani, hogy azonosítási és hitelesítési eszközöket valósítsanak meg elektronikusan. Ez problémás, mert amikor az egyablakos ügyintézésről van szó, ha ott muszáj elektronikus azonosítást alkalmazni, akkor honnan tudhatná az egyablakos pont, hogy valaki nem él-e vissza ezzel az azonosító eszközzel? Én um, ezt nem tartom jó ötletnek, kicsit későn láttam ezt a módosítót meg múlt héten. Szeretném, ha vissza vonnád, vagy ha nem, akkor a plenáris ülésre fogalmazuk át hogy ez ne legyen benne. Ezt szerettem volna mindenképpen elmondani. Különben, ha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogadhatom már. A 70-es módosítás. Egyetértek az első részével. Jó lenne, hogyha a második részét kihúzhatnánk, nevezetesen, hogy az irányelvet hogyan lehet ö, használni a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet, és az IMI irányelvet. Szerintem ezt, ezt ne vegyük ide be, ez megint félreviszi a politikai vitát. Úgyhogy ha a kiküldetési irányelvet bevesszük az IMI irányelvbe, a piaci információs rendszerbe, akkor ez megint egy olyan vitába tartozik, ami magáról a kiküldetési rendszerről, irányelvről szól. Ha ez nem szerepelne a módosítóban, akkor el tudnám fogadni, de ha benne marad, akkor vissza kell, hogy utasítsam. Mert ez a parlamentnek az álláspontját nem tükrözi a szolgáltatási irányelvből ről szólóan. Nézem a papírjaimat, azt hiszem, hogy igen. Van néhány módosító indítvány Mölcer úrtól, de mivel nincs itt, ebben nem megyek bele. Ezeket nem tudom elfogadni. Ez a szolgáltatási irányelv teljes relativizálása, mm, ezt nem szeretnénk, tényleg egy pozitív irányelvet akarunk az állampolgárok érdekében, és egy közös belső piacot. Nem akarjuk nemzeti széttagolást megvalósítani. Köszönöm a figyelmét mindenkinek. Egyébként minden mást illetően egyetértek. Tényleg csak azokat a pontokat emeltem ki, amelyek esetében nem tudom elfogadni a módosító indítványt, vagy beszélnünk kell róla. Köszönöm. Uh, well, thank you very much indeed. Nagyon szépen köszönjük Gebhardt asszony munkáját. Ahogy ön is mondta, E, nagyon nagy érdeklődést mutattak a munkája iránt, és ez megmutatja a végrehajtási jelentések fontosságát, és mivel ön az e, eredeti irányelv előadója, és ez megmutatja a szakbizottság e, véleményét, Nyilván lesznek még más szempontok is, amiket megvizsgálunk. Megadnám a szót az árnyék előadóknak, Hanslik Lükegárt kollégáknak, Eh, válaszolok majd arra, amit tőlem kérdezett. Vajla asszony, ki akar még eh, felszólalni? Akkor kezdjük tehát eh, Hanslik asszonyjal. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni Evelynnek és az árnyék előadóknak azt a kiváló együttműködést. Szeretném megköszönni azt, hogy nyitottak voltak, és kerestük a kompromisszumokat. Egyetértünk abban, hogy ez az irányelv az egyik legfontosabb eh, jogszabály, ezért nagyon fontos eh, az európai szolgáltatók részére, és ezért nagyon örülök annak, hogy eh, minden tagállamban megvalósították, átvették, Említsük csak Ausztriát vagy Luxemburgot, ahol politikai okok miatt nem, nem, nem vették még át. Azonban a többi 25 állam e, előrelépéseket tett a megvalósításban, és ez azt jelenti, azt bizonyítja, hogy ez egy nagyon szükséges irányelv nagyon szükséges a szolgáltatóknak, hogy azok megfelelően tudjanak működni az európai piacon. Egyet értek minden kompromisszummal, amelyet Evelyn javasolt, Vitatkoztunk a 18-as cikkről, bár elsőre úgy tűnt, hogy nem sikerül közös nevezőre jutnunk, de most szeretném megköszönni Evelynnek, hogy nyitott volt és elfogadta a javaslatunkat, és hajlandó volt másik szemszögből megvizsgálni ezt a 18-as cikket, és kialakítottuk azt a kompromisszumot, amelyet Lökegarddal dolgoztunk ki. Minden frakció nevében szeretném megköszönni a kompromisszumot, és ezt mindenki támogatni fogja, támogatni fogja majd. El kell még mondani frakcióm nevében is, hogy az egységes egyablakos ügy, ügyintézési rendszer az alapvető kérdés ennek a szolgáltatási irányelvenek. De vannak, de az, hogy ezek hogyan működnek az egyes tagállamokban, azt még javítani lehet. Megkaptunk minden információt, info, kampányt folytattunk a tagállamokban, és ezek nagyon fontosak, mert ha én jól tudom, a vállalkozókkal folytatott eszmecserék során Lengyelországban kiderült, hogy nincs annyi információ elérhető rendelkezésre, nem áll rendelkezésre annyi információ az egy, egyablakos ügyintézési módról, mint annál szükséges lenne. Egyetértek tehát azzal, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok részéről is információs kampányokra van szükség, mert ez nagyon fontos, hogy az emberek megismerhessék azt, hogy a szolgáltatók ezt rendelkezésükre bocsátják. A nyelvek kérdése nagyszerű lenne, hogyha határokon átnyúló együttműködésben az egyéni egyablakos ügyintézési rendszerek nem csak a saját nyelvükön dolgoznának, hanem a szomszédos államok nyelvén is Remélem, hogy fogják támogatni ezeket a kompromisszokat. Nagyon örülünk annak, amit sikerült elérni. Ezt magam nevében is elmondhatom árnyék előadóként, és szeretném megköszönni Evelinnek és a többi árnyék előadónak a jó együttműködést, és remélem, hogy a jelentés még egy jobb megvalósítás segít elő a szolgáltatási irányelv tekintetében, amely nagyon fontos. És ez a mi gyerekünk hiszen az IMCO szakbizottság nagyon sokat dolgozott ebben. Köszönöm Evelynnek és mindenki másnak a munkáját. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Köszönöm ezt a pozitív választ. Lőkegárd asszony, Lőkegárd úr következik. Uh, Először is uh, köszönöm én is a, az együttműködést az előadókkal és az árnyék előadókkal is. Gratulálok a jelentés tervezethez, Evelin, és ahogy ön is mondta, nagyszerű élmény volt ez mindannyiunk számára, pozitív meglepetés volt, hogy egy ilyen vitatott témában és rendkívül politikailag forró témában ilyen nagy mértékben együtt tudtunk érteni és együtt működni. Nos, ez volt a bevezető akkor most jöjjenek az els, a módosítók, a 31-es például. Én itt el tudom fogadni azt, hogy a, kihagyjuk azt a mondatot, hogy 2011-ben adjon ki a bizottság iránymutatásokat. Azt hiszem ez volt a probléma, ugye? Tehát ezzel volt problémája. Ezt én ki tudom hagyni a módosítóból, hogyha ez elfogadható. Ez egy kompromisszumos megoldásnak szánom. Yeah. Then uh, turning to uh, um, 69. Aztán a 69-es módosító. Yeah. Um, you said it was a good idea. Maybe we have. To... Ön azt mondta, hogy érdemes megfontolni a megszövegezését ennek a módosítónak. felkérjük a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket. Talán ez megoldaná a problémát. Uh, that could be, that could be uh, a way to go. Talán abba az irányba elindulhatnánk. And then, uh, number 70. És aztán a 70-esről is uh, beszélt. Azt szeretném, hogy úgy a, az első része az utolsó mondatnak az kicsit eh, technikai. Ugye azt mondja az első rész, eh, az IMI-vel kapcsolatban, hogy az IMI-t más vonatkozó irányelvek eh, esetében is használni lehetne. Ki is hagyhatjuk akár kompromisszumként ezt javasolnám. Ennyi mondani valóm lett volna a konkrét módosításokkal kapcsolatban. Nem megyek bele a részletekbe, a kompromisszumokat az ALDE támogatja, és a többi módosító nagy részét is. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Lökegárd úr. Akkor én szólnék még néhány dolgot először is a 38-as módosítóval kapcsolatban. Azért fogalmaztam meg a 38-ast, mert gyakorlati szempontból tudom, hogy egy sor üzleti szervezet, kereskedelmi kamara már is részt vesz abban, hogy információkkal lássa el a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatban a vállalkozásokat. Regionális szinten valójában a kamarák üzemeltetik az egyablakos vagy egységes kontaktpontok egy részét is de nem hiszem, hogy ez olyan borzalmasan fontos dolog lenne. E, egész egyszerűen csak arra akartam utalni, hogy az üzleti szövetségek, a vállalkozások szövetségei is komoly szerepet játszanak. Egyetértek azzal, hogy minden partner vegyen részt, minden olyan szociális partner, e, láttuk ezt működésben, Ausztriában is, hogy részt vesznek ezek a szociális partnerek a szolgáltatási irányelv e, átültetésében. Tehát én nem ragaszkodom e, ehhez a e, módosítóhoz olyan nagyon, és nem biztos, hogy szükséges ez itt. Lökegárd úrhoz segítőleg csatlakoznék azzal, hogy azt mondom, hogy az e-aláírás irányelvet éppen most vizsgálja felül a bizottság, amelyik egy közös formális autentikációt vezetne be, és azt gondolom, hogy ez egy jobb formátum lehetne, mert az elektronikus aláírások kölcsönös elismerése nehéz lehet addig, amíg nincsen közös e-aláírás platform. Ez lenne az első applikációja a közös e-, e-aláírás platformnak. Ami az információs rendszert illeti, ez nem csak szolgáltatási irányelvhez kapcsolódó kérdés, valójában a szakmai eh, bizonyítványok kölcsönös elismerése szempontjából is fontos. Nem feltétlenül kell a kiküldött munkavállalókra külön utalni, de azért ne felejtsük el, hogy ez egy e, olyan e, konkrét mechanizmus, amit a szolgáltatási irányelven kívül is e, alkalmazunk és használunk. Hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Bizottság csütörtökön egy konferenciát szervez a belső piaci információs rendszer működéséről, különös tekintettel a szolgáltatási irányelvre. Ez egy rendkívüli fontosságú mechanizmus, és támogatnunk érdemes. Tágabb értelemben pedig azt mondom, hogy az a politikai támogatás, amit a tagállamoknak nyújtunk annak érdekében, hogy erőforrásokat vonultassanak fel a mechanizmusok mögött, szintén rendkívül fontos, és tegyük is ezt meg a jövőben is. Ami pedig a kölcsönös elismerésre vonatkozó pontot, illetve a társfelülvizsgálati eh, pontot illeti, eh, azt itt érdemes bevenni az, a egységes piaci irányelvben ez már szerepelni fog. E, nem tudom, hogy itt jó helyen van-e, vagy korai ezt bevenni, de ezt majd később e, megbeszélhetjük. Köszönöm, hogy elfogadta a módosítóim egy részét. Azt gondolom, hogy e, nagy tapasztalat és hozzáadott érték állít rendelkezésre mindenki számára. Weiler és Tyler asszony szeretnének még hozzászólni, egymás mellett ülnek ma is. Weiler asszony az első. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dologra szeretnék csak rátérni. Ön is említette ezt. Én mindig csodálkoztam azon, mert az elejétől kezdve követtem a vitát. Amikor az irányelvet akkoriban elfogadtuk, már akkor mondtuk, hogy nagyon fontos, és volt is a bizottság és a tagállamok részéről egy információs kampány. Most ezt még egyszer követelésként kérjük. Hát mi történt akkor az elmúlt két évben? Azok a csoportok, mint például a kézművesek csoportja, vagy az ipari kamara Németországban, mindenféle mm, konzultációs lehetőséget biztosít, de kül kifelé nincsen tájékoztatás a kormányok. Nekik is fel kellett volna karulniuk ezt a témát, de ők se indítottak tájékoztatási kampányt. Pedig ez nagyon fontos téma. Két-három évvel ezelőtt, ha figyelembe veszük, hogy mi történt különösen Németországban és Franciaországban, hát akkor egyértelmű, hogy kellett volna hogy egy kampányt indítottunk volna összefoglalva a belső piac problémáit illetően. Ez egy kampány lett volna, amiben röviden összefoglaltuk volna ezeket a pontokat. A bizottságnak is meg kellett volna ezt tenni, nem kellene ezt a tagállamoknak leosztani. Úgy hallottam, hogy Lengyelországban nagyon sok minden történt. Németországban csak maguk a szakszervezetek és szervezetek teszik meg ezt. Ez jó, de nem hiszem, hogy elegendő lenne. I think you are... Elnök, azt hiszem, hogy elég sajnálatos, de igaza van. Igaza van, hogy a tagállamok és kormányok nem tettek eleget ez ügyben, Styler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Evelinnek is a munkáját, és köszönöm az előző hozzászólóknak. Amit Barbara mondott előttem, ami számomra érdekes, az az, hogy amikor elfogadunk egy jogszabályt, akkor felülvizsgáljuk, és azt is felülvizsgáljuk, hogy hogyan valósítják meg a gyakorlatban. Az egyablakos ügyintézést illetően ez nagyon fontos. Miért van az, hogy bizonyos országokban ez működik, másokban nem. Hát akkor ez csak azt jelenti, hogy jó lenne, hogyha a legjobb gyakorlatok cserét megvalósítanánk. Amikor 2006-ban elfogadtuk ezt a jogszabályt, akkor még nem tudtuk, hogy válság lesz. Nem tudtuk, hogy később ez lehet a gazdasági fellendülésnek a motorja. Nagyon sok tagállamban, nagyon sok költségvetési csökkentést hajtottak végre, úgyhogy pont az egyablakos ügyintézés esetében nagyon fontos lenne, hogy a tagállamok megvalósítsák ezeket, hiszen pontosan ezek azok, amik segítik a vállalatokat, cégeket, hogy növesszék a gazdaságot, jól működjenek. A csütörtöki találkozót illetően talán vissza lehetne jelezni arról, hogy hogyan működnek ezek a pontok. Evelyn már említette, hogy ezt meg kellene tennünk. Mi, mint szakbizottság, kapjunk gyakorlati útmutatót amikor az elektronikus azonosításokról beszélünk, és így tovább. Nagyon sok uniós országban nincs meg a digitális infrastruktúra ehhez. Hát akkor hogy tehetnék ezt meg? Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt igenis beszéljünk erről, előre haladjunk, és igenis a szolgáltatásunknak adjuk meg azt az elsőbséget, amit megérdemelnek. Én nagyon üdvözlöm ezt a vitát. Pontosan erre van szükség ahhoz, hogy a szolgáltatások működjenek és munkahelyeket teremtsenek. Köszönöm, Styler asszony. Azt hiszem, hogy a csütörtöki konferencia választ ad majd néhány kérdésére. Akkor most a záró megjegyzések következnek. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy köszönetet mondjak a parlamentnek, hogy elmondjam, hogy mennyire hasznosak ezek a jelentések. A múltban nagyon gyakran a parlament és a tanács elfeledkezett arról, hogy a gyakorlatban aztán majd mi történik az irányelvekkel. Ezt nem engedhetjük meg, a szavahihetőségünk ezen múlik. Figyelnünk kell, hogy három-négy év múlva is mi történik a gyakorlatban az irányelven. Ez különösen fontos egy ekkora jogszabály esetében, mint ez az irányelv. Így aztán néhány javaslat, Gebhardt asszony, az ön részéről nagyon hasznos. Pont ezt szeretnénk a tagállamoktól az egyablakos ügyintézés. Tényleg csak ha folyamatosan nyomást gyakorolunk a tagállamokra, akkor valósulnak ezek meg. És ezeknek nemzeti elektronikus ügyintézési pontoknak kellene lenniük, hogy a szabadúszókat, a KKV-kat, a vállalkozásokat hozzásegítsék, hogy bürokratizmusmentes ügyintézést tudjanak megvalósítani és határon átnyúló legyen ez. Ehhez az E azonosítókat, az E-hitelesítést is meg kell valósítani, ez is nagyon fontos. Az egyablokos ügyintézés sikere attól függ, hogy az e-hitelesítést és azonosítást hogyan tudjuk megvalósítatni. És ez a munka halad előre. Aztán a kommunikációs pontokat illetően továbbra is nyomást kell gyakorolni a tagállamokra. Ami a bizottságot illeti, mindent megtett, és továbbra is mindent megteszünk. Kiadványokat, fordításokat adtunk közé minden hivatalos nyelven, videókat, eszközöket dolgoztunk ki, amelyeket a tagállamok használhatnak de a legfontosabb kommunikáció nemzeti, regionális, helyi szinten valósul meg. Mi, mint bizottság, nem vehetjük át a tagállamok szerepét. Figyelembe véve a költségvetési helyzet nehézségeit, valóban, ez igaz, de ennek ellenére az egyablakos ügyintézést fönn kell tartani. Különben nem fogják használni az emberek. Egy másik terület az administratív együttműködés. Hogy miért olyan fontos ez, ha nem folytatjuk az erőfeszítéseket, hogy a szakértőket helyi regionális szinten kiképezzük az ügyintézőket, akkor a párbeszéd az adminisztráció különböző szintjei között nem tudja elősegíteni a határon átnyúló együttműködést, biztonságot és a szolgáltatások minőségét. Úgyhogy nagyon fontos üzenet ez. Úgyhogy a bizottság csak köszönettet tud mondani a parlamentnek, nagyon jó és konstruktív a munkájuk. Remélem segítenek nekünk, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra továbbra is. Köszönöm. Good, well thank you very much indeed. Köszönöm. Evelyn, még valamit befejezésképpen, mielőtt holnap szavazunk? Ja, danke schön. Paar bemerk. Köszönöm szépen, igen, lenne néhány mondani való. Először is, mi, mint Európai Parlament, komolyan kell, hogy vegyük a munkánkat. Pont a szolgáltatási irányelvben nagyon nagy a felelősségünk mi fogadtuk el a bizottsági javaslatot, de mire formáltuk, meg teljesen is azért, hogy működőképes legyen. A minisztertanácsban a mi javaslatainkat fogadták el aztán végül. Így aztán ez egy nagyon fontos, különleges téma. Igenis, hogy felelősségünk, hogy megvizsgáljuk, hogy a tagállamok hogyan valósítják ezt meg. Ez egy kötelezettség számunkra. Mindenkinek köszönet jár. Lőki Gárdúrral majd még összeülök. Talán holnapig találunk még egy megoldást. Barbara, neked is köszönetet szeretnék mondani. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a tagállamok nem hajlandóak arra, hogy fontos információs kampányt indítsanak útjára. De van egy probléma ezzel kapcsolatban. Ezt muszáj a néppártnak, hogy elmondjam. Akkoriban nem karolták fel az én elképzelésemet, szerint az egyablakos pontokat európai szinten összehangoltuk volna, a bizottságban lett volna egy koordinátor. A néppárt és a liberálisok megtorpedozták ezt az elképzelésemet, és le kellett erről mondanom. Ma pedig azt hiszem most már beladták, hogy ez nem is olyan rossz elképzelés. Úgyhogy akkoriban nem tudtam elfogadni. Kérem, ezt most gondolják meg. Mert akkoriban engedtem. Catherine, hogy miért nem tudják megvalósítani ezt a rendszert megfelelően, az egyablakos rendszert, nem tudom meg kell kérdeznünk. És mi, mint parlament, tényleg ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy választ adjanak. Az én jelentésemben azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb pont, és ehhez érkezett a legtöbb módosító indítvány. Ez a lényege a szolgáltatási irányelvnek hiszen így érhetjük el az irányelv célját. Azt mondtuk, hogy a tagállam jogát tiszteletben kell tartanunk. Jó, csak ehhez az is kell, hogy a tagállam is információt szolgáltasson a vállalkozásoknak, amivel élhetnek aztán. Ez nagyon fontos. A 16-os cikket most, hogy módosítottuk, hogy legyen ez a kapcsolattartó ügyintézés. Ezzel lezárom. Látom, Malcolm, hogy sokat beszéltem. Elnézést, de amikor a szolgáltatás irányáról van szó, nem tudom abba hagyni. Well, I think we share your enthusiasm. Azt gondolom, hogy a lelkesedését mindannyian osztjuk. És minél inkább fel tudunk lépni az irányelv végrehajtása érdekében a tagállamokból, annál jobb. És a bizottság ebben támogat bennünket én pedig Styler asszonyjal egyetértve azt mondom, hogy a nehézkes gazdasági időszak növekedés időszakában azt gondolom, hogy az ilyen üzletbarát lépéseket meg kell tennünk. Átadom az elnöki posztot az alelnök asszonynak, aki a további részeket fogja elnökölni. Eszmecsere, két eszmecsere lesz még ma. Abád úr és Köszönöm. Grazie Malcolm, io inizierei seconda... Köszönöm Malcolm. Kezdjük a megkezdjük az ülés második részét, ahol megnézzük a pénzügyi intézetek vállalatirányításának zöld könyvét. Van egy megjegyzésünk itt. Számos utolsó pillanatban beérkezett változás történt a napirendben, és a Karasz jelentés nem áll rendelkezésre minden nyelven. De a hiányzó fordításokat eh, ebédszünetben a titkárság szétosztja. Ezután a bejelentés után megadnám a szót az előadónak, Karasz hogy mutassa be véleményét, parancsoljon. Herzlich willkommen im Vorsitz. Elnök asszony, üdvözlöm az elnöki székben. Kedves kollégánk, mint már elmondtam, ez egy állásfoglalás. Az IMCO a vállalat irányítással és a díjazási politikákkal kapcsolatban a felelős szakbizottságot, az ECONT támogatja. Én megpróbáltam néhány módosító indítványt az ECON-ban a gazdasági szakbizottságban elfogadtatni, Mind a két oldal nagyon aktív volt. Ez egy állásfoglalás. A fő üzenet véleményem szerint az, hogy a pénzügyi válság a pénzügyi intézmények vezetésében egyértelművé tette a hibákat, a túlságos kockázatvállalást és a vállalat irányítás hiányát nyilvánvalóvá tette. Nagyon fontos, hogy a felügyeletet megoldjuk, erősítsük, és felvállalják az intézmények a felelősségüket. Legyenek tudatában a kockázatoknak, és a brókerek felelősségét is elelősítenünk kell, a vállalatirányítás, az úgynevezett corporate governance érvényesülése kell, hogy kerüljön. Én gyakorlati, de jogi szempontból védhető alátámasztható megoldásokat támogatok. Az állásfoglalás, amit néhányan saját anyanyelvükön, néhányan pedig angolul kapták meg, hét pontra térek ki. Először is az arányosság, a jogszabályok arányossága. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi intézményeket hogyan felügyeljük, most mindegy, hogy ez egy beruházási bank vagy magánbank, és figyelembe kell vennünk a helyi tevékenységeit és a gazdasági modellt, ami alapján működik. Nagyon fontos, hogy az elnökség bevonjon külsős vállalatokat is, amelyek a felügyeletet gyakorolják, és vállalja a felelősséget. Koordinálja az eseményeket. Második pont. A felügyeleti tanács, és ez egy nagyon vitás pont, nem hozhat olyan döntést, amely a részvényesek rövid távú érdekeit képviseli, hanem a pénzügyi intézmény érdekeit kell, hogy figyelembe vegye hosszú távon. Harmadik. Erős intézkedésre van szükség EU szinten, annak érdekében, hogy az érdek összeütközéseket elkerüljük. Mit jelent ez? a nem kompatibilis tevékenységek és hatáskörök ellátása, például beruházási tanácsadó és ugyanakkor igazgató tanácsági tag, ez elkerülendő. Ezen kívül az, hogy összeütköző kereskedelmi érdekek és beruházási pozíciók ütközzenek, ezt szabályoznunk kell. Az érdek összeütközéseket el kell kerülnünk. Ez egyértelmű, hogy itt EU-s jogszabályokra van szükség. Négyes pont. Az a tény, hogy a felügyeleti tanács és az igazgató tanács felelősséget kell, hogy vállaljon a corporate governance előírásai megvalósításában. Ez nem csak az igazgató tanács felelőssége. Ötödik az igazgató tanács kulcsszerepet játszik, és a kockázat elemzés is. Gyakran a kockázatokat nem mérték fel megfelelően, így aztán a kockázat felügyeletet fokozni kell. Az a javaslat, hogy a felügyeleti tanácsban létrehozzunk egy kockázatfelügyeleti tanácsot, egy úgynevezett risk boardot. Hatodik pont. Az intézményi beruházók részt kell, hogy vegyenek a pénzügyi intézményekkel egy párbeszédben, azért, hogy betartathassuk velük a hosszú távú érdekképviseletet gazdasági területeken. A pénzügyi intézmény jólétét támogatnunk kell, kiegyensúlyozottnak kell lennie, és be kell, hogy tartsák az úgynevezett nemzetközi Code of Practice-t. A hetes pont az, hogy dialógust megvalósítsuk, és ezzel kapcsolatban a díjazást azt előírjuk, például a beruházási alapoknál figyelembe kell vennünk, hogy a vállalatirányítási szabályokat betartsák, és ez egy EU szinten előírt díjazási politika lenne. Hét pontról beszéltem, ez volt a hét, hét pontja az állásfoglalásnak. Mi az ütemterv? Az ütemterv az az lenne, hogy már ma meg kellett volna kapnunk az összes fordítást, és aztán február 28-án szavazzunk. Köszönöm szépen, kérem, reagáljanak, és támogassanak engem. Köszönöm. Grazie, onorevole Karas. Köszönöm szépen, Karas úr. Az árnyék előadókhoz Ford Blockweiler asszony az első. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Karasz úr, most olvastam 10 perc ezelőtt a német fordítást. Hát a téma azért nem annyira összetett, úgyhogy már értem, hogy mit szeretne, már az angolból is egyértelmű. Amit most ismertetett, azzal teljes mértékben egyetértek, de nyílt leszek. Nem hiszem, hogy az, amit most mondott, az benne van az írásos verzióban. Eléggé megfoghatatlan az írásos dokumentum. Ön kér, ön aláhúz, ön egyetért, de az, hogy valamit kötelezővé tegyen, amit most mondott, és hogy gyakorlatban is elérjük ezt, és ezt mondta itt, hát ez az írásos dokumentumban nincs benne. De jó, hát hogyha ön azt mondja, hogy kötelezővé fogja tenni ezeket a dolgokat, akkor majd kiötlünk valami módosító indítványt. De a probléma az, hogy néhány pont elkésett. Az econ-ból már ismerjük a saját bónuszokról szóló irányelvüket, és aztán Németországban is vannak már jogszabályok, a felügyeleti tanácsokkal kapcsolatban az Egyesült Királyságban is. Az, hogy most zöld könyvről vitatkozzunk, hát kicsit elkéstünk két évvel. Most, hogy lesz a zöld könyv, és csak a pénzügyi intézményekről szól, és semmi másról, hát ez meg aztán végképp késő. Alapvetően azt gondolom, hogy a múltban rosszak voltak a motivációja, motivációjuk a az intézményeknek, főleg az igazgató tanácsokban, de nem csak a nagy igazgató tanácsokban, hanem középszinten is. Azt olvastam, hogy sokan azt szeretnék, hogyha csak legfelső szinten intézkednénk, ez helytelen, Ausztriában és Németországban tudjuk, hogy bónuszokat középszinten is nagyobb, nagy mértékben fizettek ki. Védenünk kell a fogyasztókat, ezt ki kell hangsúlyoznunk, hiszen különösen ők azok, akik megszenvedték ezeket a manipulációkat és a válságot. Ezek a fő megjegyzéseim. Jó, szép, amit elmondott, egyetértek, de a gazdasági bizottsággal kapcsolatos javaslatait ki kell még dolgoznunk. Köszönöm szépen. Hogyha többi árnyék előadó nem kér szót, illetve nincs jelen a teremben, akkor megnyitom a vitát. Dion következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ott már Karasz véleménye jó alapokat adhat, de Weiler asszonyal is egyetértek abban, hogy meg lehetne erősíteni ezeket, ugyanakkor az irányjal vannak adott esetben problémák, az alapokban egyetértünk. Én be fogok nyújtani módosítókat négy témában. Az első egy általános jellegű lesz. Arról fog szólni, hogy a pénzügyi intézmények is kihatással vannak az adófizetők helyzetére, mert az adófizetők kénytelenek voltak beszállni a, pénzügyi intézetek fennmaradásába, és ez egy komoly társadalmi kérdés. Nem látom a külső auditorokat az anyagban, illetve azok függetlenségét, a bizottsági anyagban ez szerepel, szerintem ez megint csak egy nagyon fontos dolog, IMCO szempontból is fontos harmadik. Nem látom, hogy a munkavállalók szerepére utalnának a szövegben, vagy utalt volna a szövegben, noha ők is hosszú távú hozzájárulást tehetnek a, a cég érdekében, a, belefolyva a döntéshozatali eljárásokba. A negyedik pont pedig a bónuszokról, jutalmakról szól, vannak más kezdeményezések, ezzel kapcsolatban. Ez egy rendkívül aktuális kérdés az Egyesült Királyságban. Eh, a pénzügyminisztérium Eh, azt mondta, hogy eh, nem akar eh, túl messzire menni, mert hogy akkor túl nagy lesz az adóbevétele. Nem teljesen értettem már akkor sem. Minden esetre a közvélemény utálja a bankárok bónuszait, mert egyfelől ugye nő a szegénység, miközben a bankárok jutalmai szintén nőnek. Azt gondolom, hogy keményen kell fellépnünk ebben a de Köszönöm, Köszönöm Dion úr. Tyler asszony. Thank you, uh, Madam Chairman, and... Uh, köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak is egyet értek azokkal, akik azt mondták, hogy kiindulópontnak jó ez az anyag, és köszönöm Karasz úrnak a munkáját. Amikor megvizsgáljuk uh, konkrétan azt, amiről írt, akkor a pénzügyi intézetek becsatornázottsága, illetve a jobb E, vállalatirányítás kérdése merül fel. E, korábban a pénzügyi intézetek támogatták a szociális felelősségvállalást, a társadalmi felelősségvállalást, és a kérdés felmerül, hogy a vállalatirányításuk miért vallott ekkora kudarcot, mik voltak ennek a legfőbb okai. Mi a vállalati társadalmi felelősség témájával sokat foglalkozunk e, ebben a parlamentben. Nyilvánvalóan vannak strukturális és kulturális különbségek a a tagállamok között, de a harmadik eh, bekezdés, amely a részvényesekről és az érdekeltekről szól, eh, az, az egy nagyon fontos meglátás. Kinek az érdekeit kell, hogy eh, egy intézmény képviselje, a részvényesekét, vagy pedig a tágabb értelemben vett érdekeltekét, stakeholderekét. E, ehhez, erre vonatkozóan van egy jó pár megoldás, illetve különböző megközelítés Európában Európában. A hosszú távú megközelítés hiánya volt itt a probléma, a rövid távú érdekek hajszolása okozta a bajokat, a, a rövidtávú bónuszok és, és jutalmak. Megjelentek cikkek erről, és arról a változásról, amely megfigyelhető a bankszférában, hogy megpróbálnak hosszú távú érdekeket követni, például a részvényopciókkal, illetve a jutalmakkal is. Ebben bátorítani kellene őket, hogy a hosszú távú megfontolásokat helyezzék előtérbe. Rendkívül összetett ugyanis, és sor, sokszorosan kapcsolódik egymáshoz a, a pénzügyi rendszerünk, a pénzügyi rendszerek elemei, és szükség van arra, hogy a kötelezettségvállalásaikat ezek a pénzügyi intézetek ezen a téren is be tudják tartani. A Skóciában az RBS esetében a részvényesek szavaztak arra, hogy az ABN AMRO e, vegye át a céget, és aztán összeomlott. 36 e, órára voltunk a teljes bankcsőttől, és e, a kormánynak ekkor be kellett lépnie, szerepet kellett vállalnia hogyha nem mentettük volna meg a Royal Bank of scotland Scotland-ot, akkor az egész rendszer összeomlott volna, és akkor Skóciában például egyáltalán nem lenne Eh, bankrendszer. Eh, és itt most lehet modellekről vagy bármi másról beszélni, a vállalatirányítás az, ami rendkívül fontos, és az a tény, hogy 81%-a ennek a banknak most az adófizetők kezében van tulajdonában van. Eh, ilyen helyzet előtt állunk. E, a hetes pontban Karasz úr arról beszél az International Code of Best Practice-ről, ezzel kapcsolatban többet szeretnék tudni, ezeket a részvényesek aláírták-e ezt a legjobb gyakorlati kódexet, vagy ez csak egy ambíció? Visszatérve az ötös pontra, Mit gondol Karasz úr az igazgatóságok nemi egyensúlyáról, ugyanis egy csomó bankigazgatóságban nagyon kevés a nő a bankszférában, és egyes országokban felvetődött, hogy ezt kötelezővé tegyék a nők képviseletét a bankigazgatóságokban. Az Ekonban is elhangzott ilyesmi. Erről mit gondolnak, de azt hiszem, hogy már túl sokat beszéltem így is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van még egy... Szorít az idő. Fél órával, fél órát késtünk, tehát azt kérem önöktől, hogy mivel két jelentős, jelentést meg kell még vitatnunk, hogy, hogy kicsit so, gyorsítsák fel a hozzászólásokat. Fox úr, köszönöm elnök asszony. Ö, én vagyok az Ekon szakbizottság előadója ebben a jelentésben, tehát eljöttem, hogy meghallgassam, hogy a kollégák mit mondanak. Köszönöm Karasz úrnak a véleményét. Köszönöm a többi, többi kollégának is a hozzászólását. De Jong azt, hogy nagyon fontos dolgot mondott, ura, úr Um, ő azt mondta, hogy egy normális vállalat, hogyha csődbe megy, akkor a dolgozók az utcára kerülnek, de az adófizetők nem, nem szenvedik meg. De a pénzügyi intézetek azért jelentenek különleges esetet, és az EU és a nemzeti kormányok azért érdeklődnek irányítások iránt, mert amikor ezek csődbe mennek, az adófizetők állják a cehet. És amikor a közkiadásokat mindenhol megszorítják az EU-ban, és nem csak az EU-ban, ahogy észrevettük, és ilyesmi történik, az adófizetők megnézik a prémiumokat, és megkérdezik, hogy az adófizetők pénzét miért a, olyan intézetek ö, ö, konszolidálására fizetik, akkor, amikor ezt adófizetők pénzéből teszik. És ez a szavazók bizalmát ingatja meg, ezért nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk erre a problémára, hiszen hogyha adófizetők pénzéből konszolidálunk bizonyos iparágakat, olyan más iparágak, mint a szénbányászat, hogyha ezek tönkre mennek, szám, e, az ő esetükben is felelős választ kell adnunk, ezt mondták el a kollégáink is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Grazie mille, onorevole Fox. Passo ora la parola alla Commissione. Köszönöm szépen, Fox úr. A bizottság szó. Thank you very much for your... Köszönöm e, ezt a értékes meglátásokat. Mondták itt, hogy e, már lehet, hogy túl késő, mert e, a tagállamok már léptek az ügyben, vagy legalábbis egy sor tagállam lépett ebben az ügyben. Ahogy önök is említették, a lépések egy része arra irányul, hogy a viselkedést megváltoztassa, ami pedig egy hosszú távú folyamat. A második zöld könyvünk azokkal a kérdésekkel fog foglalkozni, amelyekről önök is itt beszéltek, és amelyek igazán érdekesek ebből a szempontból, beleértve az igazgatóságok összetételét például, illetve az nemek arányát a bankok igazgatóságában valamint a kockázat kezelő szerepét az igazgatóságnak. Ebben a második eh, zöldkönyvben szintén foglalkozunk a részvényesek eh, szerepével, a részvényesek bekapcsolásával, mert eh, ahogy önök is mondták, meg kell találnunk a módját, hogyan lehet a rövidtávú érdekeket felváltani hosszú távú érdekekkel. Ami ezt a jelentést illeti, itt a javaslat készítés fázisában vagyunk, nincs még késő, önök az értékes megjegyzéseiket megtehetik, és azokat majd figyelembe vesszük a mi munkánk során. Júniusig próbáljuk ezt a jelentést elkészíteni. Köszönöm a bizottságnak Karasz Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Köszönöm a konkrét kiegészítő javaslatokat és a támogatást. Megállapítom, hogy a szövegezést kötelező érvényűvé kell tenni. A második pontban be kell vennünk a fogyasztókat, Ezen kívül ebben a jelentésben nem kell új elemzéseket végeznünk. Az elemzés, hogy a válságnak mi az oka, azt majd a többi szakbizottság elvégzi, már részben el is végezték. Nincs értelme annak, hogy mi minden érkezik túl későn, ezt felsoroljuk, hanem arra koncentráljuk, hogy ebben a könyvben, ami majd megjelenik, a saját javaslatainkat bevegyük, és természetesen a felügyeleti tanács, a fogyasztók védelme, gyakorlatilag a fogyasztók maguk, ez a fontos. A bónuszokat illetően, hál' Istennek, ezt már részben letudtuk, erre már vannak jogszabályok, és a tagállamokban is majd ezek megjelennek a gyakorlatban. Csak a kérdés az, hogy a felügyeleti tanács hogyan fog működni. Meddig nyúlik föl, és meddig nyúlik le ez a jogszabály. Nagyon szeretnék kérni mindenkit, hogy módosító indítványokban adja meg nekem az esélyt, hogy ezeket összeilleshessem, hogy bizonyos pontokat kibővíthessek, kiegészíthessek ott, ahol szükséges, csak ne adjanak be már duplázó módosítókat. Az ekont pedig arra kérem, hogy karolja fel a mi jelentésünket. Köszönöm, jó, hogy itt vannak. Grazie, onorevole Karas. Io vorrei fare un brevissimo punto. Köszönöm szépen, Karasz úr. Rövid megjegyzés a határidőkről, eh, hiszen ezeket korábban már elmondtuk. Február 9-áig lehet eh, délig a módosításokat benyújtani, azokat 28-án beszéljük meg, és az IMCO 28-án szavaz róla, március 16-án szavaz róla az ECON, és az áprilisi plenárison fogunk mindannyian erről szavazni. Megfelelőnöknek az időrend Karaszónak is? Köszönöm szépen! Futuro dei servizi... Következő napi rendi pontunk a szociális közszolgáltások jövője. Megadnám a szót eh, az előadónak, Abad úrnak, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Um, oui. Köszönöm szépen, elnök asszony. A köz, eh, közérdekű szociális szolgáltatások jelentése a az árnyék előadókkal történő vita után kerül napirendre. Pragmatikus megközelítést szeretnénk alkalmazni annak érdekében, hogy bizonyos jogi megszorításokból kikerüljünk. Van három dimenzió gazdasági, politikai és jogi szolgáltatások mi pedig az SSGI-t ebből a három szempontból vizsgáljuk meg, eh, a hozzáférés, egyetemesség és a szolgáltatások minősége szempontjából. Meg vagyok győződve arról, hogy előrelépünk akkor, hogyha ezt a pragmatikus hozzáállást alkalmazzuk, a bizottság a múlt héten e, csoportközi ülésen e, megdicsérte a munka minőségét, e, idézték az egységes piacról szóló törvényt, és a bizottságnak az a célja, hogy további előadásokat készítsen ebben a nagyon dinamikus kérdésben. Hivatkozni szeretnék a politikai elemre, Szeretnénk egy megfigyelőközpontot létrehozni annak érdekében, hogy a különböző tagállamok erőforrásait egy mederbe terelhessük, és hogy azt jobban ki lehessen használni. Gazdasági szempontból szeretnénk ezeket a szabályokat egységesíteni, és szeretnénk a piaci szabályokat egységesíteni. Jogi szempontból az a célunk, hogy ne reagáljunk minden jogi ö, ö, kifogásra, de a a közérdekű szociális szolgáltatásokra való jelentkezéseket elősegítsük. Pragmatikus megközelítésre van szükség akkor, amikor felkérjük a tanácsot és a bizottságot, hogy mélységében elemezzenek egyes szektorokat, szeretnénk megvizsgálni a irányelveket, arra vagyunk kíváncsiak, hogy miként tudnak ezek az állampolgárok életére hatást gyakorolni. Szeretnénk megnézni egy, ki, egy kísérleti ágazatot, mégpedig az öreg idősellátás ágazatát. Meg, megszívleltem a korábbi árnyék előadókkal történt ülésen tört, megtett megjegyzéseket. Szeretnék hivatkozni az egységes piaci törvényre a vélemény keretén belül. Ami az időrendet illeti, február 23-áig lehet módosítást benyújtani, Szeretnék ehhez ragaszkodni, vagy e, még korábban erre e, tenni. 23-án, március 23-án ülésezik erről a szakbizottság. Május 24-én a szakbizottság, és majd a plenáris is szavaz erről, de ebben még nem vagyunk egészen biztosak. Eh, grazie, grazie mille. Mm. Köszönöm szépen poi di verificare un attimo il calendario perché potrebbero esserci delle modifiche da quanto... Szeretném akkor eh, még egyszer ezt a menetrendet eh, megvizsgálni, mert lehet, hogy van változás. Igen, májusról júniusra lesz halasztva ez, de majd eh, ez úgyis véglegessé válik. Most pedig akkor megadom a szót az árnyék előadóknak. Először Coria Campus kap szót. Köszönöm, elnök asszony, szeretném megköszönni Abad úrnak ezt a munkáját. A Lisszaboni Szerződés harmadik cikke arról beszél, hogy a szociális piacgazdaságot kell kiépíteni, még a 14. cikk az általános szolgáltatásokról szól, a 25-ös jegyzőkönyv a államok felelősségéről beszél, míg az alapvető jogok kartája szintén elismeri a polgároknak a jogát ezekhez a szolgáltatásokhoz. Tehát a jogalap rendkívül határozott. Ugyanakkor az általános érdekű szolgáltatások definíciójával van probléma. Az életben a jogbiztonság E, hiánya elvezetett egy sor bírósági e, ítélethez. Az általános érdekű szolgáltatások válság e, idején különösen fontosak az óvodák, bölcsödék, idős otthonok, ezek a mindennapi élet alapjai. Ezeket meg kell védeni, ezeknek a hatékonyságát meg kell védeni, és néha a fenntarthatóság a méltányosság rovására megy. E, nem szabad patika mérlegen mérni ezeket a dolgokat. E, meg kell vizsgálnunk E, ezeknek a szolgáltatásoknak a társadalmi és politikai szükségességét. Egy e, pragmatikus e, hozzáállásra van szükség, amit ön követett is, és a cél az volt, hogy javítsa a hatékonyságát ezeknek a szolgáltatásoknak Ön egy internetes oldal felállítását is javasolta az Unió minden nyelvén. Fontos ugyanis, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez az adatokhoz, a civil társadalom is egy globális hozzáállásra van szükség. Figyelembe kell vennünk az európai eh, történelmi hagyományokat, illetve a KKV-k eh, speciális szerepét, mert ezek nagy, nagy számban vesznek részt ebben a munkában. Eh, együtt fogjuk tökéletesíteni ezt az anyagot, összességében egyetértünk a megközelítésével. Köszönöm, mondja az elnök, Mandez úr der úr Alde nevében. Köszönöm, elnök asszony. Ole Schmidt lenne az árnyékelőadó, nem lehet itt. Kérte, hogy én beszéljek erről a témáról. Megköszöni Abad úrnak a véleményt, illetve azt, hogy Strasbourgban decemberben megszervezte az árnyék előadók össze jövetelét. Olesmit úgy gondolja, hogy jó munkát végzett a raportőr, néhány változtatást javasolna, azonban az ALDE frakció nevében úgy véli, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokat nemzeti szinten kellene eh, szabályozni. Van, ami eh, van, ami eh, európai szinten szabályozandó versenyjogi szempontok miatt minden piaci szereplő ugyanolyan feltételek mellett versenyezzen, a verseny jó a minőség szempontjából, illetve a piac hatékonysága szempontjából. Ugyanakkor a piaci szereplők piaci szereplőkön tartsa a szemét a nemzeti hatóság, hogy az előírások ne sérüljenek. Úgy gondolja, hogy a szociális szolgáltatások minősége szempontjából az ilyen kontroll fontos. Információ, cserés, weblap, weblap gondolatát ő is támogatja, amelyet a bizottság koordinálna, ugyanakkor a legjobb gyakorlat, illetve tapasztalat csere Eh, híve Schmidt úr. Továbbá azt is gondolja Schmidt úr, hogy eh, reméli, hogy eh, sikeres lesz az együttműködés a jövőben is. Köszönöm, most pedig Rüle asszony következik. Köszönöm. Gratulálok Pascal Kafanna, és a nevében szeretnék elnézést kérni. Lenne néhány megjegyzésem. Azt hiszem az alapdolgokban egyetértünk. Az 1, 3, 5-ös pont nyilván gyorsan letudjuk, de a 4-es pont az problémásabb, mert konkrétabb. Lenne két kérdésem. Először is. Lisszabont követően az elsődleges jog változott-e, és a szociális komponens erősödött-e Lisszabont, illetően ha igen, akkor erre koncentrálnunk kell. Én Andor urat már megkérdeztem, hogy mit gondol erről, hogy hogyan akar erre reagálni, csak éppen nem válaszolt a kérdésemre. Így aztán az ötös pontra térnék rá. Ön azt mondja, hogy van itt egy vezető vonal. Hogyha a közszolgáltatásokról van szó és a szociális kritériumokról, a akkor szerintem nem kell ezt üdvözölnünk, mert ez a kézikönyv már nem a legújabb. A szociálisan felelős fair trade vállalására nem ösztönzi a vállalkozókat, pont ellenkezőleg, és szerintem itt egy más kézikönyvet kellene kihangsúlyozni, ami tényleg ösztönöz, pozitív ösztönzőket ad. Mert ez, amit ön említ, az nem a legújabb, és nem is a legpozitívabb. Ezen kívül nem felel meg a Lisszaboni változtatásoknak sem, hanem még a régi jogalapra utal vissza. Ezen kívül jelenleg a bizottság a közszolgáltatási modellekről és tenderekről egy új könyvet akar kiadni. Talán jó lenne, hogyha belegondolnánk, hogy miért térnek el a szociális kritériumok és a környezeti kritériumok. Szerintem ennek semmi oka nincs. A környezetvédelem során egyértelmű, hogy a termelési módokra kitérnek, még a szociális kritériumoknál nem lehet erre kitérni. Így aztán, amikor a közösségek fair trade termékeket állítanak elő, ez mindig jogi problémákat okoz. Köszönöm, de majd erre még módosítót nyújtok be. Köszönöm szépen, most pedig Tenta Filidis úr következik. Én is azzal szeretnék kezdeni, hogy gratuláljak a raportőrnek, és három dolgot szeretnék hozzátenni. Először is szerintem nagyon jó az egyértelműsége a minősége és az eredményessége a közszolgáltatásoknak. Ahhoz azonban, hogy teljesen versenyképes legyen a piac, ahhoz kell még valami. A versenyképesség keretében nem tudjuk biztosítani a szolgáltatásokat mindenki számára, és ugyanakkor a fenntarthatóságot is biztosítani, hiszen az államnak ezért van ilyen fontos szerepe a közszolgáltatásokban. A második megjegyzésem. Én úgy gondolom, hogy a bizottság nem biztosítja megfelelőképpen a védettséget. Próbálja a gazdasági érdekeket biztosítani azok számára, akik társadalmi tevékenységeket végeznek, és főleg az állampénzekből kapják a díjazásukat. De véleményem szerint a fő kérdés az lenne, hogy a közérdekeket szolgálják-e az állampolgárok érdekeit az, hogy valami gazdasági vagy nem gazdasági érdekeket szolgál, ez egyértelműen fontos az állampolgárok számára. A harmadik megjegyzésem az az lenne, hogy szerintem nagyon jó a raportőr javaslata az európai megfigyelő szervezetekre, és ez nagyon nagy mértékben hozzájárulhat a helyi életminőség javításához. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a bizottságnak Müller asszony. Presente? Non è presente la commissione? Nincsen, nincsen, nem képviselteti magát a bizottság. Van-e bárki a bizottság részéről, aki készen áll arra, hogy átvegye a helyét? Nem. Akkor a raportőri szó. Oui, merci. Euh, <coughs> merci aux collègues pour, euh, pour tout. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégák hozzászólását is. Szeretnék egyetérteni, egyetérteni Antonio Krajásszal. A közérdekű szociális szolgáltatások nagyon jelentős szerepet játszanak válság idején, ezt látjuk az első bekezdésben is. Úgy érezzük, hogy egy nagyon for, fontos dimenzió ez ilyen válságos időkben, és nagyon erős jogi alapja is vannak, van neki. Egyetértek Antónióval, nincsenek eh, igazi meghatározások eh, a közérdekű szociális szolgáltatások esetében, és ezért nem lehet a bíróság elé fordulni, de pragmatikus hozzáállása van szükség. Eh, kaptam megjegyzéseket az európai E, szociális Szolgáltatás Megfigyelői Központról. Szeretném, hogyha a bizottság ezt alaposabban megvizsgálná, hiszen e, össze kéne gyűjteni európai szinten az információkat. E, az árnyék előadók is fontosnak tartották mindez, mindezt. Aztán a szubszidiaritás elvét is meg kell vizsgálni. Elmondták, hogy bizonyos konkrét kérdésekben Eh, nemzeti kompetenciákról van szó, ezért eh, a szubszidiaritás kérdése nagyon fontos. Az utolsó bekezdésben kapcsolatot állítanak fel a belső piac és a szociális szolgáltatások között. Aki Kofán úr nevében szólalt fel, kérdéseket tett fel ugyanígy tett az bizottság is. Az útmutató csak negatív példákat sorol fel. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az útmutató, de azt fejleszteni kell, és pozitív példákat kell találni, ezért kérem a bizottságot, hogy alaposabban vizsgálja meg ezt. Amit a e, ciprusi kollega e, említett meg azt a három elvet, e, az SSGIs és az ők szerepük, a közérdekű szolgáltatások és szerepe, és azok megvalósítása kérdésében valóban a jogi biztonság kérdéses, és ebben van egy paradoxon is, van egy strukturális és egy jogi elem, Például a, Lisszabon, például a Lisszaboni szerződés harmadik cikke, valamint a 66. cikke, 26-os jegyzőkönyv, nincs meghatározás a tartalmakról sem, ebben pedig további munkára van szükség. A megfigyelő központ remélem, hogy további definíciókat szolgáltat a hatáskörről. Tehát tudom, hogy megváltoztatták az időrendet, ez egy nagyon megfelelő időrendnek tűnik. Igen, mondja az elnök, szeretném összefoglalni a mai vitát. Elmondom önöknek a legújabb időrendet. Az első vitára április 27-én kerül sor, erre, november 30-át már lefolytattuk. Az utolsó dátum amely nem egyezik azzal, amit elhangzott, mégpedig a véleménytervezet megvizsgatása a mai napon, valamint február 23-ára lehet benyújtani a módosításokat. Megfelel ez önnek előadó úr? Majd április, március 21-22-én vitatjuk meg szakbizottságban, valamint május 24-25-én és júniusban szavazunk majd a plenárison. Köszönöm szépen, hogy ez megfelel önöknek. Most pedig átadom az elnöklést Malcolmnak újra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Laura. Mivel ön az következő vélemény árnyék előadója, most pedig vélemény a közlekedési szakbizottság véleménytervezetét vizsgáljuk meg. Európa a világ első turista célpontja, új politikai keret az európai turizmusban, amelyet a vállalkozási fő, főigazgatóság küldött el nekünk. Kreutzmann úr ennek az előadója. Az előadók, árnyék előadók itt vannak? Rula asszony, Béner úr nincs itt, és Gebhardt asszony újra. Tehát hallgassuk meg az ön véleményét, Krajcman asszony, és utána megvitatjuk. Sajnos el nincsen túl sok időnk. Azt kérem mindenkitől, hogy fogja rövidre, hogy legalább valamiféle munkát eh, elvégezzünk ma, eh, és majd a módosítások eh, vitatására kell meg rátérnünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden összefoglalva az idegenforgalom Európában és a gazdasági jelentősége kézzelfoghatóbb kell, hogy legyen. Ehhez szükséges a jó idegenforgalmi politika. A bizottságnak a Lisszaboni szerződés életbelépése után élnie kell a kapott kompetenciákkal, és támogatnia kell az idegenforgalmat Európában. Ezek az intézkedések hatékonyak, administratíve végrehajtóak kell, hogy legyenek, és ellenőrizhetőek. A közös európai örökség megőrzése, különösen a kulturális örökség megőrzése nagyon fontos, ez Európát erősebbé teheti. Ezen kívül Együtt kell működnünk európai szinten a többi intézménnyel, például az Európa tanácsa. Európa kulturális fővárosa, ez a kezdeményezés rámutat, hogy Európa kulturális gazdagsága hogyan gyarapítható. Információ és kommunikációs technológiák és a magasabb szakképzettség biztosítása nagyon fontosak. A vállalkozásokat versenyképesebbé kellene tenni. Egy információs platformot kell létrehozni a médiumok TV használatára, különösen a KKV-k számára. Ezzel a továbbképzést is biztosítanunk kell. A szakképzettség hozzájárul az idegenforgalomban, hogy a minőségi szolgáltatásokat nyújtani tudjuk ezen kívül statisztikai adatok gyűjtésére van szükségünk, hogy milyen ajánlatok, milyen struktúrák, milyen infrastruktúrál rendelkezésünkre. Az adatok minősége és mennyisége valós hozzáadott értéket teremt. Nagyon hasznosak lehetnének az idegenforgalomban. Nagyon fontos a közös jóért való mozgósítás. Sajnos a kritériumok, amelyeket alkalmaznak a tagállamokban, nagyon eltérőek. Így aztán középtávon közös kritériumokat kell kidolgoznunk. A fogyasztók elvárásai is különböznek tagállamról tagállamra. Mivel a minőség nagyon nagy a különbségek tekintetében, össze kell fognunk, és ki kell jelölnünk egy alapszinten. A fogyasztók érdekeit is védenünk kell. Célunk az kell, hogy legyen, hogy Európa, mint úti cél harmadik országok számára vonzó legyen. Közös marketingre van szükségünk. Például közös internetes fellépésre. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy minden egyes tagállam versenyzik egymással. Ennek ellenére közös struktúra, közös versenyképesség, együtt kell fellépnünk. Ezt kell, hogy védje és támogassa a bizottság. A jelentésemben konkrét javaslatokat tettem, tudják, hogy Rövid az időnk, sőt a szóhasználat száma is elő van írva számomra, úgyhogy ha azt javasolják, hogy kibővítsem, egy-kettőt el tudok fogadni, de többet nem. Köszönöm szépen. Well, thank you. Uh, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Kreutzmann úr. Az ön vélemények az a legfontosabb része hogy a felelősségre koncentrál, ez a legjobb kiindulási pont, de szerintem másoknak lesz más véleménye. Mm, gyorsan nézzük végig. Siet az óra. Szerintem 15 percünk van. Mindenki kap két percet és akkor még lesz időnk arra, hogy össze is foglaljuk az ülést. Komi asszony, Gebhardt asszony, én is szót kérek majd a frakcióm nevében, és ha van még időnk, akkor Aliasz asszony a bizottság részéről is szólhat. Köszönöm szépen. Eh, Presidente, sarò assolutamente breve e conc- Köszönöm, eh, tömören fogok fogalmazni. Örülök annak a munkának, amit eh, Kreitzmann úr elvégzett. Különös tekintettel az európai örökség védi egyre vonatkozóan Ami a módosítókat illeti, én a turizmuson belül a szakképzettségek kölcsönös elismerését támogatom, enélkül nem lesz európai harmonizáció megfelelő szinten. Ehhez annyit fűznék hozzá, a, a hotellek színvonalának harmonizálása témájában, és ezt már korábban is mondtam, hogy Szerintem fontos, hogy Európában a hotelek osztályozása az megfelelő legyen. Tudom, hogy magasra tesszük a lécet, de azt gondolom, hogy a belső piac kiépítéséhez ez is hozzá tartozik. Egy másik kérdés a fogyatékkal élők utazása, illetve idegenforgalmi szolgáltatások a számukra. Ehm, minden országban vannak olyan hotelek, amelyek eh, képesek fogadni a fogyatékkal élőket. Ami a módosítókat illeti, kiemelném a minőségi és biztonsági védjegyek közti ehm, összefüggést. Az Arias jelentésre utalnék vissza, amely az elkereskedelemmel foglalkozott. Ugyanez igaz a turista ágazatra is, mert az útszervezők, utazásszervezők gyakran az interneten próbálják eladni a csomagjaikat, és éppen ezért ez a két dolog nem választható el egymással. Remélem elég tömör voltam, köszönöm. Yes, thank you very much indeed. Köszönöm még több pont került akkor most felvételre a jelentéshez. Gepárd asszony. Köszönöm. Louis Craig a árnyék jelentéstevő, de megkért rá, hogy helyettesítsem. Adott nekem néhány kiindulási pontot. Ez egy fontos téma. Az első pont, amit említett, hogy az idegenforgalomnak be kell illeszkedni az új kereskedelmi formákban, mint például az elektronikus kereskedelem, amit említett Komi asszony is. Azért, mert ehhez kapcsolódik a fogyasztók védelme is, és a versenyképesség, és ezt támogatnunk kell. Második pont. Az utasok jogai minden területen Léteznek már irányelvek ezzel kapcsolatban közúton, vasúton, légiforgalomban? Most jó lenne, hogyha valahogy egységesítenénk ezeket, hogy a, ta, hogy a tagállamokban az állampolgárok kiigazodjanak, és ugyanígy a kereskedők is. Jó lenne, hogyha horizontális lenne a megközelítés. Ezen kívül a fogyasztók jogait hogyan védhetjük, milyen mechanizmusokkal, problémák esetén. Ehhez megfelelő mechanizmusokra van szükség. Craig úr is azt javasolja, hogy a TRAN szakbizottsága konzultáljunk ez ügyben. Fontos ezen kívül a szolgáltatási irányelv keretében az administratív kötelezettségek egyszerűsítése és a kölcsönös elismerés, illetve a szakképzettségek elismerése. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb téma. Gyakran halljuk azt, hogy az idegenforgalmi és a túravezetőkkel kapcsolatban sok a panasz. Ezen kívül a biztonsági normák, az EU tagállamaiban, hogy ezt hogy lehet biztosítani. Ezen kívül egyértelmű jogszabályok, amit Komi asszony is említett, hogy a standardokat, a normákat pontosan definiáljuk. Hogyha van egy német felhasználó, és egy német négy csillagos szállodában száll meg, annak vannak elvárásai. Egy más tagállam a négy csillag teljesen mást jelent. Csak a német felhasználó ezt nem tudja, úgyhogy gyakran kiebrándultan jön vissza. Úgyhogy erre is gondolnunk kell. Ezen kívül. Mivel a világ első számú turisztikai célpontjával akarunk válni, miféle turizmust akarunk támogatni? támogassuk az úgynevezett puha turizmust, és ne a tömegturizmust, amely árt a környezetnek. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ruller asszony következik. Ich kann's ganz kurz machen. Rövid leszek. A fő pontokat fölkarolta a jelentéstevő. Köszönöm. Tényleg a szakbizottság kompetenciáit támogatta, Köszönöm. Szakképzettségek elismerése, a tűzvédelem, ezt is felkarolta, nagyon fontos. Biztos sok kérdést kapunk ezzel kapcsolatban is. Ezen kívül a hozzáférés, a mozgáskorlátozottak és az idős fogyasztók számára. Talán még az elektronikus kereskedelem, ez fontos lenne. Köszönöm szépen! Uh, if, I'll perhaps call Mr. Trantafilides next and then I'll combine my comments. With... Um, a megjegyzéseimet a záró megjegyzésekkel fogom összefoglalni. Köszönöm szépen, köszönöm Kreutzmann úrnak. Azt hiszem, hogy helyes, hogy a turizmus érdekében lépéseket kell tennünk, figyelembe kell venni ehhez azonban a régió jellemzőit, és hogy ennek a prioritásait a szociális faktorokat, a környezetvédelmet és a kulturális örökségi jellemzőket vegyük figyelembe. Egyébként a nemzeti jellegzetességek védelme, az együttműködés fokozása nagyon fontos, és a közösség védelme. Egy másik dolog, amiről beszélni szerettem volna, az Európai Unió kell hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartsa, különösen az idegenforgalmon belül, a KKV-kon belül, különösen a kiszállodák érdekében. Tehát figyelembe kell venni a jelentésnek ezt, hogy milyen ösztönzőket tud bevezetni. Ezek családi ösztönzők kell, hogy legyenek az EU-ban. Ezen kívül meg kell, hogy említsük a biztonságot, és a turisták jogait, illetve az idegenforgalmi alkalmazottak jogait. Köszönöm. Uh, well, just, uh, a few remarks. Én is tennék még néhány megjegyzést. Uh, nagyon um, kedvező volt a mostanáig lefolytatott vita, uh, és nagyon erős véleményt fog majd a szakbizottság közvetíteni. Nagy, nagy csalódás volt számomra az, hogy a bizottság jelentése a szolgáltatási irányelvet nagyon könnyedén vette, nekünk hangsúlyozni kéne azt, hogy vannak fontos kiegészítő intézkedések az egységes piaci rendelkezés, aminek nagyon nagy hatása van a turizmusra és annak potenciáljára, és ezt kontextusba kell foglalnunk. E, és ez nagyon fontos lesz a Transzakbizottságnak. Néhány konkrét dolgot is szeretnék elmondani. Egyetértek az idegenvezetőkről alkotott véleménnyel. A bizottság e, meg, megállapított, hogy mi az, ami példákat teremt, e, valamint a szakmai kártya program, ezt is meg kell említeni, ami a turisták biztonságát illeti, sokkal nagyobb védelemre van szükség. De ami a gyerekek biztonságát illeti, és az erről szóló információt, amit nem lehet beszerezni egyes honlapokra, az nagyon fontos. Ugyanilyen fontos a gyerekek által felhasznált eszközök biztonsága, ezt meg kell vizsgálnunk termékbiztonsági kérdés, szempontból, annak érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtó vállalatok a megfelelő sztenderdeket tudják alkalmazni. Végül pedig össze kell ezt kapcsolni a, a jövőben kidolgozandó utazási direktívával, hiszen az fontos fontos lesz, hogy a fogyasztókat bátorítsuk, és használhassunk mindazt, amelyet Európa kínál számunkra. Szeretne még valaki hozzászólni? Nem? Akkor, ha Alois asszony néhány szót szólna bizottság részéről a rendelkezésére álló néhány percben, akkor annak nagyon örülnénk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup tout d'abord. Köszönöm szépen. Először köszönöm, nagyon röviden fogok fogalmazni, először is megköszönöm önöknek, amit mondtak eddig már a felsorolt témák között is megjelenik egy eh, sor harmonizációs eh, kérdés. A mi alelnökünk is eh, már véleményt mondott erről, és a bizottság hajlandó figyelembe venni ezeket a kezdeményezéseket, ezeket a felvetéseket, amelyek az iparág felől is érkeznek. Nyilvánvalóan itt együttműködésre gondolok a fogyasztóvédelmi főigazgatóságunkkal is, és ki fogjuk mindezt vizsgálni, illetve fel fogjuk mérni a teendőket. Ami az utasok jogait illeti, azt gondolom, hogy önök már tudatában vannak annak, hogy egy fontos kísérlet zajlik a, a közlekedési főigazgatóságon belül arra vonatkozóan, hogy megpróbáljuk tudatosítani az utasokkal a jogaikat, mindent megtenni egy internetes szájton keresztül, hogy tudjanak ezekről a jogokról. Még egy dolog, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban az Európai Bizottság már tett néhány erőfeszítést lehetőségein belül olyan projektek támogatása érdekében, amelyek kifejezetten a fogyatékkal élőket célozzák meg, természetesen ennél többet is lehet tenni. Méltányolom a szakbizottság véleményét, illetve hozzájárulását, és remélem, hogy a az Európai Bizottság eh, szolgálatai eh, ezeket a javaslatokat majd be tudják építeni, fel tudják használni. Köszönöm. Thank you very much Köszönöm. A, az előadónak valami fajta záró véleménye van-e? Eh, Köszönöm. Az ütemtervet egyeztettük a büróval. Köszönöm a hozzászólásokat abból indulok ki, hogy ezek majd módosító indítványjá válnak, már mondtam. Korlátozott volt a szövegszám, a szószám, minden, ami elektronikus kereskedelemhez, idegenforgalomhoz kapcsolódik, mindennel egyetértek, várom a módosítókat, köszönöm. And the amendments need to be done in two days time, so... Két napjuk van a módosítókra, úgyhogy kezdjenek bele. Úgyhogy Február 28-án vitézünk legközelebb erről. Köszönöm mindenkinek ezt a délelőttöt. Háromkor találkozunk itt. És nagyon jó programot állítottunk össze. Egy hatékonyabb és igazságosabb piacról szóló meghallgatás. Köszönöm.